Good afternoon. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Nos, el kell kezdeni a munkát. Nos, a Libe szakbizottságnak most a nyolcas napi rendje következik. Ez pedig a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és megbízható szolgáltatások. Road úr, Jens Road a jelentéstevő, és ez egy rendelettervezet, az elektronikus azonosítás és az elektronikus ügyletek szempontjából a belső piacra. Április 25-én volt már egy eszmecsere, most pedig a véleménytervezetet vitatjuk meg. Először Ród úr beszél, és aztán majd eszmecserét folytatunk. Parancsoljon, Róde úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném üdvözölni a bizottságnak a javaslatát, ugyanis az elő, a jelenlegi irányelvnek a problémájával foglalkozik, nem csak azért, mert ki kell terjeszteni a e, jogi keretet, hanem jogbiztonságot is kell biztosítani. Ez a jól működő belső digitális piac működése szempontjából az első lépés, és ez sokkal nagyban megkönnyíti a az elektronikus ügylet, ügyleteket, a határokon átnyúlókat is, és a többieket is. Épp ezért szeretném támogatni a bizottságnak a Eh, erőfeszítéseit, hogy az elektronikus azonosítási rendszert a különböző tagállamokban megerősítse. Ugyanakkor a jogszabálynak egy olyan modellt kell ajánlani, amely eh, az előző tapasztalatokra is eh, támaszkodik. Épp ezért a, az én véleménytervezetemben én foglalkozom a különböző biztonsági szintekkel, azért, hogy ne legyenek kétertőlni megfoglalkozások, meg, gondolások. Épp ezért szeretnénk a különböző bürokráciai terheken könnyíteni, mind a tagállamok, mind a vállalkozások számára, azért, hogy világos legyen a koordinációs mechanizmus. Aztán a bizottság foglalkozott a felelősség kérdésével is, de ez e, e, szükségtelen akadályokat teremt a digitális területen. Mint ahogy e, rámutattunk egy nem olyan régi árnyékjelentéstevő ülésen, a nem régi eszmecsere fényében úgy döntöttem, hogy nem fog az adatvédelemre koncentrálni, mivel úgy is foglalkozunk ezzel a kérdéssel egy másik jogszabályal kapcsolatban. Arról is beszéltünk, hogy a javaslat miért csak egy fejezetben foglalkozik e, ezzel, a megbízható szolgáltatások fejezetében. A bizottság véleménye az, hogy az elektronikus azonosító rendszerek közvetve e, vannak e, lefedve a javaslatban, és nem elegendően. Ugyanakkor ezt a kérdést szívesen megbeszélem önökkel, hogyha ezzel a kérdéssel kapcsolatban be akarnak nyújtani egy módosított június 6 a előtt. Bármilyen észrevételt szívesen fogadok. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük ezt a bemutatót. És akkor kérdezem a képviselők, hogy szeretnének-e hozzászólni. Gion ó, asszony. Igen, elnök úr. Ekasszony nevében szeretnék szólni, aki árnyék jelentéstevő, de nem tud ma itt lenni, és angolul fogalmazta meg a véleményét. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, mert ez egy jó kiinduló pont, hogy, pont, hogy egy jogi keretet hozzunk létre EU szinten. Ugyanakkor nem eléggé világos a bizottság javaslata, mind a célkitűzéseket, mind a tartalmat illetően. Épp ezért nem szeretnénk a bizottságnak túl nagy mozgásteret biztosítani. Hát asszony egyetért a jelentéstevővel, hogy az operabilitás egy fontos kérdés. A különböző szabványok, amelyek a technikai átjárhatóságot biztosítják, fontosak. És technológiai szempontból semlegesnek kell lenni a megoldásoknak. A rendeletnek meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a technikai és a biztonsági szempontok között. Mind az állampolgárok, mind a szolgáltató szempontjából. Ezen kívül Rod úr foglalkozott a különböző biztonsági kérdésekkel, ugyanakkor Head asszonynak meg kell vizsgálnia, hogy valóban megfelelő-e az egyensúly. Ezen kívül Head asszony úgy érzi, hogy a biztonsági a bizalmi szolgáltatásokat különösen figyelembe kell venni. Például a fogyatékkal élők számára fontos újabb módosítókat megfogalmazni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen Gion asszonynak, hogy Head asszonynak az az álláspontját ismertette. És látom, hogy mások is kérnek szót. Igen, az EPP nevében szeretnék, mint árnyék jelentéstevő, néhány megjegyzést tenni. Üdvözlöm az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát, különösen az, hogy ez egy rendelet lesz, és nem irányelv. Rode úr által bemutatott véleménytervezet megfelelő szintű biztonságot nyújt, eh, amely az, a bizottsági eh, javaslatban nincsen benne. Ugyanakkor az adatvédelem eh, szempontjából az azonosítási rendszerekkel is foglalkozni kell. A 11-es cikknek a célját pedig jobban meg kell határozni, ugyanis a bizalmi szolgáltatóságot nyújtóknak óvatosan kell eljárni. A 13-as cikk alapján az állampolgárokat tájékoztatni kell az adatgyűjtésről, és hogy ennek mi a célja. Egyetértek Róde úrral, hogy a biztonsági szinteket jobban meg kell határozni, hogy ne legyenek kétértelműek. Épp ezért a delegált és végrehajtási aktusoknak a hasznolatát meg kell vitatni, és ezeknek azt kell biztosítani, hogy a rendelet megfelelően működik. Mint már említettük, a kölcsönös elismerési mechanizmus a különböző tagállamokban az azonosítátra nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy egy felügyeleti és összehangolási mechanizmusra van szükség, mind a tagállamokban, mind a vállalatok szintjén. Hangsúlyozni szeretném, hogy az elektronikus aláírásokat illetően jogbiztonságot kell eh, biztosítani. A frakcióm nevében néhány módosított benyújtok azért, hogy megerősítsük Róde úr munkáját. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Róde úrnak a munkáját. Azt hiszem, hogy jó irányt rajzoltunk fel, különösen a biztonsági kérdéseket illetően az elektronikus azonosítás és ellenőrzés szempontjából a megbízható szolgáltatásokat illetően ezek nagyon fontos kérdések. Ezt még megvizsgálom majd, hogyha a rendeletben ezt jobban meg lehet határozni, az jó lenne. Hiszen a jogbiztonságot szeretnénk biztosítani. Annyit szeretnék mondani, hogy jó lenne, az adatvédelmi kérdések keretében az általános adatvédelmi rendeletre utalni, és ugyanazon szabályokat alkalmazni itt, mint abban. Köszönöm szépen. Bronx úr, elnézést kérek, parancsoljon. Minden olyan kísérletem, amely, eh, amikor digitális eh, módon szeretnék vásárolni, azok sikertelenek voltak. Tehát lehet, hogy naív a kérdésem. De amikor jogszabályokról van szó, akkor azt hiszem, hogy hasznos figyelembe venni, hogy mi a, milyen problémák vannak a jelenlegi helyzetben, eh, amelyet helyre kell hozni. Épp ezért nagyon sok kísérlet történt arra, hogy valaki más nevében adjanak el velem valamit. Kérdés, hogy volt-e szerződés, és hogy akkor mi volt abban a szerződésben. Tehát erre rengeteg példa van, vannak-e az adatvédelemmel kapcsolatban. Köszönjük, Bronx úr, és akkor most a bizottság nevében, vagy a soros elnökség Először a bizottság. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szíves, szívélyesen üdvözlök, és szeretném megköszönni a jelentéstevőknek és a szakbizottság tagjainak, akik felszólaltak a javaslat támogatására. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megerősítsem azt a véleményet, hogy, véleményt, hogy valóban osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyeket Róde úr is megfoglal, megfogalmazott, tehát hogy fontos megfelelő szintű biztonságot nyújtani, azért, hogy az adatvédelem minden szereplőre vonatkozik, a, a jogszabályban szereplő félekre. Épp ezért a jelenlegi jogi keretnek a felülvizsgálata során a rendelettel is foglalkozunk, arra is vonatkozni fog, amit megváltoztatunk. Épp ezért fontos volt konkrét rend, rendelkezéseket hozni a piaci szereplők számára, és pedig, hogy hogyan kezelik a személyes adatokat és mi szeretnénk a szabványokat és a szabványok használatát is úgy szabályozni, hogy ez a technikai átjárhatóságot biztosítsák. Ez a lényege a javaslatnak ugyanis. Nem tudom, hogy adhatok-e most választ arra, hogy mi volt a probléma a jelenlegi rendszabályal. Néhány szóval. A javaslat először csak az elektronikus aláírásra vonatkozott, nem pedig a e, megbízható szolgáltatásokat illetően. E, de e, még fontosabb, hogy európai szinten nem volt jogi keret az elektronikus aláírások biztosítására, tehát hogy a fogyasztók ezeket az eszközöket felhasználják, és ez biztonságot jelentsen számukra. Tehát ilyen szempontból két szóban ezért van szükség a jelenlegi javaslatra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Szavida úr a bizottság nevében szólt, most akkor vissza a jelentéstevőnek. Róde úr lezárja ugye az eszmecserét. Köszönöm szépen. Bransz úrnak a adandó válaszom ugyanaz, mint a bizottságnak adandó válaszom. Támogatom, amiket mondtak. Head asszony és Albrecht úr, Albrecht úr és uh, Sziga Leda úr, nem tudom, jól ejtem-e, Május 19-én már mondtam az asszisztenseknek, hogy várom a megjegyzéseket és a módosítókat, és június 6-a, a június 6-ai határidő után megpróbáljuk ezeket kompromisszumos módosítókba belefogni. És biztos vagyok benne, hogy egy követezetes utat kirajzolhatunk. Nyílt nyitott vagyok bármilyen javaslatra. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Róde úr. Köszönöm a vitában hozzászólóknak. A módosítók benyújtásának határideje június 6, és így a Libében július 8-án vagy 9-én szavazhatunk erről és most üdvözölhetjük már itt a teremben Maria Vasiliádu asszonyt, aki az EU emberkereskedelem elleni koordinátora. Itt érkezik is. Üdvözöljük Üdvözlöm még egyszer Maria Vasiliádó asszonyt, az Európai Unió emberkereskedelem elleni koordinátora. A 9. napi rendi pont keretében tájékoztatást ad nekünk a koordinátor tevékenységéről és az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló Eurostat jelentésről. 2013 óta két fontos dokumentumot tett közé az Európai Bizottság az emberkereskedelem témakörében. Április 15-én tette közé az Eurostat jelentést, ami szerint 23.632 embert azonosítottak, vagy volt, nyilvánítottak feltételezett áldoz, emberkereskedelem áldozatnak 2008 és 2015 közötti időszakban. Ez 2008 és 2010 között 18%-os növekedés jelent. Ugyanakkor a jelentés szerint 13%-kal csökkent az ítéletek, az elítélések száma. A másik anyag egy iránymutatás az emberkereskedelem áldozatainak jogairól, és megszületett az EU stratégia a 2012-16 közötti időszakban az emberkereskedelem teljes megszüntetéséről. Üdvözlöm tehát még egyszer Miria Vassziliádú asszonyt, aki a az emberkereskedelem elleni koordinátor, és örömmel hallgatjuk meg, amit mond Vasziliádú asszony. Köszönöm, és köszönöm azt is, hogy meghívtak ma ide. Örülök annak, hogy a parlament nagy érdeklődést tanúsít az emberkereskedelem iránt. A parlament az elmúlt két évben nagyon sok kérdést tett fel ezzel kapcsolatban. Ezt mi üdvözöljük, hiszen ez is jelzi, hogy a parlament mennyire támogatja és mennyire nagy érdeklődés mutat a fontos kérdés iránt. Az Európai Unió hogyan is kezeli az emberkereskedelem kérdését? Elsősorban ugye a rabszorga tartásként tartják a, az áldozatokat, ez ellen lépünk fel, ezt az EU alapjai kartája explicit módon tiltja, ez súlyos bűncselekmény, gyakran szervezett bűncselekménynek minősül, így is kell fellépni ellene, és minden erőfeszítést meg kell tenni a sértett segítése érdekében. Ez az alap elgondolás, amire minden további épül. Szerintem nagy előrelépés történt, megvan a politikai akarat, és ennek eredményeképpen nőtt az érdeklődés is a téma iránt. Jogalkotásról, politikáról is fogok beszélni. Kezdjük a jogalkotással. Megszületett 2011-ben az emberkereskedelmre vonatkozó irányel. Ezt 2013. április 6-áig kellett átültetni, tehát ez volt a határidő. Már elkezdtük tanulmányozni az átültetési intézkedéseket megkönnyítettük azt, hogy legyen egy kontaktcsoport, amelyben minden tagállam részt vesz, ahol meg lehet beszélni a különböző cikkek értelmezését, hogy így könnyítsük meg az átültetést. Kilenc tagállam már átültette az irányelvet, és megküldte erről az értesítését és öten pedig részben ültették át, és erről értesítettek minket, ezt most vizsgáljuk. Szeretnék biztosítani azt, hogy minden tagállam teljes mértékben ültesse át az irányelvet. Számítunk az Európai Parlamentre, hogy segítse a bizottságot, amelyben szintén rávilágít a kérdés fontosságára. Nézzük meg a politikai kérdés. Itt van az EU stratégia 2012-16 közötti időszakra. Nagyon ambiciózus akciókat tervezünk, ezeket most nem akarom ismertetni, csak annyit mondanék el, hogy határozott támogatást kaptunk különböző szereplőktől, elsősorban a civil társadalomtól, amit üdvözlünk, azután az adatvédelmi biztostól, a régiók bizottságától, az EGSB-től, és más olyan partnerektől is, akik határozottan támogatják azt, amit csinálunk, és azt, amit tervezünk. Az EUSZTAT jelentésre utalt az elnök úr. Remélem, hogy néhány példány rendelkezésre áll. Nem? Nincs meg önöknek ez a jelentés? Most azért mondom ezt, mert az Eurostat jelentés iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy elfogytak a példányok, és most kell nyomtatnunk újabbakat. Online persze hozzáférhető, de majd lesz papírformában is. Az Eurostat jelentésben megpróbáltunk statisztikai adatokat közzétenni az emberkereskedelemre vonatkozóan. Nagyon érdekesek az eredmények. 2008-9-10 szerepel, a tagállamok, valamint Horvátország és Izland, Montenegro, Svájc és Törökország, tehát az Európai Gazdasági Térség és országa és a társult országok a nem az életkor miatti kizsákmányolás, az emberkereskedelem minden formájára kiterjed a statisztika, és ami érdekes, hogy sok országban civil szervezetek adatait is beemeltük a jelentésbe. Bár statisztikai adatokra épül a jelentés, ami különböző szervezetektől származik, más forrásokból, projektekből, tanulmányokból, jelentésekből származó adatok felhasználására is biztatjuk a tagállamokat. 23.682 embert azonosítottunk 2008 és 10 között, mint emberkereskedelem áldozatát, vagy feltételezett áldozatát, de ez csak a jéghegy csúcsa. Hadd emlékeztessek arra, hogy az ILO adatai 2012. júniusából szerint az EU-ban 880 ezer ember esett áldozatul az emberkereskedelemnek. Nőket, gyermekeket eh, szexuális szolgáltatások nyújtására eladnak, eh, azután eh, a kényszerházasságok, háztartási kényszermunka, szerve, kereskedelem céljából Eh, eltávolított eh, szervek, eh, csak a legfontosabbakat említsem. Nem javult a helyzet. Amikor az emberkereskedelmről beszélünk, különösen kiszolgáltatott, a társadalomból kiszorított, szegénységben élő emberekről beszélünk. A szokta jelentés is kihangsúlyozza, hogy ezekre a csoportokra kell koncentrálnunk. A beazonosított vagy feltételezett áldozatok száma 18%-kal nőtt három év alatt. Ugyanakkor kevesebb emberkereskedőt ítéltek el. Ez a legfontosabb következtetés, amit levonunk és még az áldozatok nagy többsége, 80%-a nők és lányok, 20%-a férfiak és fiúk, 15% összességében gyermek. Tehát egyértelmű, hogy ez a női mi voltal összefüggő bűncselekmény elsősorban. A kizsákmányolás leggyakoribb formája 62% a szexuális kizsákmányolás, és itt nők, lányokra esik 92%-a az eseteknek, és ez a, nő, ez a szám nő. A szexuális kizsákmányolási esetek száma folyamatosan nő. A munkavégzés célú kizsákmányolás 25%, viszont ez úgy tűnik, hogy csökken, legalábbis a beazonosított eh, személyek tekintetében. Óvatos vagyok a számokkal, de ez nem jelenti azt, eh, hogy eh, mondjuk a munkavégzés célú kizsákmányolásnál még lehet, hogy nem találunk meg olyan sok férfit és fiút is, akit ez érint. Nagyon fontos, hogy azért ne terelje mindez a figyelmünket a szexuális kizsákmányolás fő problémájától. Nagyon rövid időn belül kikerülünk majd egy kérdőívet a következő három éves időszakra, és tovább gyűjtjük az adatokat. Nagyon hasznosak ezek az adatok, helyre épülhet majd a e, politikánk. Remélem, hogy egy másik anyag itt van önök előtt, vagy legalábbis hamarosan megkapják. Van egy publikációnk, amely az áldozatok jogait foglalja össze az EU jog alapján. Az irányelv és a stratégia középpontjában az áldozatok, a sértettek állnak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy felvállaltuk ezt a kötelezettséget, büszke vagyok erre az áttekintésre is, mert ez az áttekintés nagyon világos és felhasználóbarát módon foglalja össze az információkat. Van különböző segítség formái, az igazságszolgáltatás, az ügyvédhez való hozzáférés, kompenzáció, kártérítés kérésének a módja, stb. Mindezt könnyen érthető nyelven figyel, fogalmaztuk meg és a dokumentumban az irányelv különböző cikkeire hivatkozunk. 23 nyelven tesszük ezt majd közzé, online azon hozzáférhető lesz, meg akarjuk könnyíteni a munkát, elsősorban a civil szervezetek számára, akik az áldozatokkal foglalkoznak. A következő lépés az lesz, hogy az ír elnökség arra fogja biztatni a tagállamokat, hogy a saját környezetükbe adoptálják ezt az EU áttekintést. Kik a fontos partnerek? Vannak nyilvánvalóbbak és kevésbé nyilvánvalóak, Europol, Frontex, Eurojust, ezek nyilvánvaló partnerek, de szövetségre léptünk más ügynökségekkel, más fórumokkal is, mint például a munkaügyi felügyeletekkel. Három nappal ezelőtt egy informális tanácskozáson Dublinban az emberkereskedelem először szerepelt a napirenden munkaügyi felügyelők konferenciáján, és azt akarjuk biztosítani, hogy mindenki, aki munkajoggal foglalkozik, abban tudatosuljon ez a probléma. Különösen a munkaközvetítők számára fontos ez, akik azután az áldozatokat felveszik dolgozni. Az irányelv és a stratégia is elismeri a civil társadalom fontosságát. Itt alapvetően tulajdonképpen a parlamentből szár jött az ötlet, az egyik ülésen a képviselők megkérdezték, hogy van-e civil szervezeteknek valamilyen hálózata az áldozatok segítése céljából. Ezen elgondolkoztunk, és megszületett ez a platform, az emberkereskedelem áldozatainak segítséget nyújtó civil szervezetek hálózata. Arra számítunk, hogy 26 tagállamból plusz Horvátországból mintegy százan vesznek részt majd a platform találkozóján. Ez az első ilyen típusú találkozó. Olyan szervezeteket hoz össze, mint emberi jogi, bevándorlóki jogokkal, nőjogokkal foglalkozó civil szervezetek, természetesen emberkereskedelemmel foglalkozó szervezetek, akik itt találkozhatnak, eszmét cserélnek, elmondják a bizottságnak, hogy mit kellene jobban csinálnunk, hogyan tudnánk jobban tájékozódni, arról, hogy mit, milyen munkát is végeznek ezek a szervezetek, és ők tájékozódnak a mi stratégiánkról. Kisebb hálózatok már léteztek, de ezek csak konkrét eh, kis területekkel foglalkoztak, mi pedig nyilvánvalóan nagyon ambíciózus jogalkotási eszközöket eh, kívánunk megalkotni. A platform több szervezete, gyermekjogokkal, nőjogokkal foglalkozó szervezet. Most rátérnék a munkánknak erre a gender dimenziójára. Már elmondtam, hogy az összes áldozat 92%-a nő. Az Eurostat jelentésében az szerepel, hogy itt prostitúció, akár utcai, vagy kirakatbeli, vagy magánházakban, vagy striptease klubokban, stb. Tehát ilyen célú prostitúcióra toborozzák a nőket virágzik a szexipar, és ezért egyre inkább elterjed a prostitúció, a szexuális kizsákmányolás, ennek különböző, legkülönböző formáiban. Nagyon határozottan szeretnénk folytatni a munkánkat a szexuális kizsákmányolással kapcsolatban. Nem mutatjuk azt, hogy most már csak a munka célú kizsákmányolással foglalkozunk. Ennek minden formával kell foglalkoznunk. Nincs bizonyítékunk arra, hogy a szexuális kizsákmányolás kérdésköré már ott kézben tudnánk tartani. Nagyon sok a kihívás arra kérik a tagállamokat, hogy a e, keresletet próbálják visszaszorítani. A 18. cikke erre szólítja fel a tagállamokat, és e, jobban tudatosan bennük a probléma. E, fontolják meg a tagállamok, hogy büntetővé tegyék az ilyen szolgáltatások igénybe vételét, tehát a keresleti oldalon kellene lépni. Az, azután megszerveztünk egy emberkereskedelemmel foglalkozó konferenciát az ENSZ kezdeményezésére építve, és mi is zéró toleranciát hirdettünk meg ezen cselekményekkel szemben. A munkahogyi felügyelők az, volt az egyik példa, akit említettem, mint új partnerek. Egy másik partner az egész magánszféra, az üzleti világ. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy egy európai üzleti koalíció jön létre 2014-ben, európai vállalatokkal működjünk együtt, annak érdekében, hogy kis jobb gyakorlatot tudjanak elsajátítani. Azután nemzeti rapportőrök és más hasonló mechanizmusok is a partnereink közé tartoznak, április 6-áig, ezeket létre lehetett hozni, tehát az átültetési határidőig. Ide tartoznak független partnerek, akikkel koordinálni kell az áldozatok védelme érdekében a különböző fellépéseket európai szinten. Együttműködünk bel- és igazságügyi ügynökségekkel. Talán néhányan emlékeznek rá, hogy két évvel ezelőtt egy tanácskozáson aláírtak egy megállapodás, egy nyilatkozatot a résztvevők az emberkereskedelem elleni felépéső. Bauer Edith asszony volt a rapportőr, és ez volt az az alkalom, amikor az ügy, hét ügynökség igazgatója aláírta ezt a nyilatkozatot. Nagyon szorosan együttműködünk mindegyikükkel, és velük együtt tehát rendszeresen találkozunk, hogy jobban tudjuk koordinálni a munkát. Az alapjogi ügynökséggel is együttműködünk, elsősorban gyermekáldozatokkal kapcsolatos ügyekben. El akarunk készíteni egy eszközt, hogy a áldozatok jogaival kapcsolatos jogkövetésről jobban tudjuk elemezni 2014-ben. Az EU szakpolitikai ciklusát is meg kell említenem a súlyos és szervezett bűncselekmények területén. Ez, ha mondhatom, a legsikeresebb része a munkának, az operatív cselekvési tervnek, amelyben a tagállamok részt vesznek. Nagyon elkötelezettek a tagállamok. A szakpolitikai ciklus új politikai céljairól majd idén június-júliusban lesz konzultáció, és természetesen ennek egyik pontja az emberkereskedelem. Tovább szeretnénk koordinálni az emberkereskedelme kapcsolatos munkát, 17 bizottsági szolgálat, főigazgatóság egyre aktívabban részt vesz ezen a területen. A fejlesztés, igazságügyi, oktatás, egészségügyi, kereskedelmi, foglalkoztatási főigazgatóság, és természetesen a külügyi szolgálat is, csak hogy néhányat említsek. Részt veszünk szolgálatközi konzultációkban nagyon sok dokumentum kapcsán, és részt veszünk a finanszírozási programok egyeztetéseiben is. A finanszírozás az zárnám, az alapvető fontosságú, ez egy másik eszköz, amivel a bizottság rendelkezik, amivel megkönnyíthetjük a munkát. Elsősorban azt kell biztosítani, hogy a finanszírozás jobban összhangban legyen a szakpolitikai célkitűzésekkel, projekteket finanszírozunk, de ne, nem szabad olyan projekteket finanszírozni, amik nincsenek teljesen összhangban a céljainkkal. Elég diversifikáltuk a, azoknak a körét, akik támogatást kapnak. Most már 60 kérelem a korábbi 22-höz képest érkezik átlagosan, és a pályázó civil szervezetek száma négyszeresére nőtt. Azt szeretnénk biztosítani, hogy a finanszírozás a jogszabályok végrehajtásának a célját szolgálja. Van egy külön honlapunk, azt hiszem ez egy egész speciális dolog ezt sikerült megcsinálnunk 2003-tól napjainkig az összes projektünket felsoroltuk, 11 különböző bizottsági szolgálat kezeli ezeket a projekteket, minden online módon hozzáférhető. Most következő lépésben számításokat fogunk végezni, hogy összesen mennyi pénz áll rendelkezésre, és ezt ez is hozzá lehet majd férni, honlapon meg lehet nézni, hogy kik kaptak, melyik tagállam, melyik szervezet mennyi pénzt. A külső dimenzióval nem kívánok foglalkozni, de van két nagyon fontos eszközünk, a, az egyik a bevándorlással kapcsolatos globális megközelítés, a másik pedig még egy harmadik pilléres anyag, az rövidítésben a GAM, és az emberkereskedelem elleni stratégia. A tagállamok beleegyeztek abba, hogy több prioritást jelentő régióban és területen foglalkozik majd az EU az emberkereskedelem kérdésével. Tíz prioritást élvező országot választottunk ki, nagyon alapos egyeztetések során jutottunk el hozzájuk. Albánia, Brazília, Kína, Dominikai Köztársaság, Marokkó, Nigéria, Orosz Föderáció, Törökország, Ukrajna és Vietnám, ez a tíz ország és hát nagyon sok régió is szerepel ugyanebben a dokumentumban. Tehát együtt dolgozunk a külügyi szolgálattal és a delegációkkal, annak érdekében, hogy nagyon konkrétan tudjunk fellépni ez ügyben, és az adományozókkal is hatékonyan tudjunk együttműködni. Még sok mindent el tudnak mondani, de itt lassan abba hagyom. Itt a honlapunkról még talán annyit, hogy Három héttel ezelőtt, nem, nem, nem, márciusban eh, egy hét alatt eh, három ezeren klikkeltek rá erre a honlapra. Az embereket hát ez foglalkoztatja, és mi tovább szeretnénk menni ezen az úton. Köszönöm önöknek is, eh, hiszen mindez csak, és ezt őszintén mondom, a parlament határozott támogatása révén vált lehetségesé. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes beszámolót arról, hogy mit ért el az eh, emberkereskedelem elleni együttműködés. Most akkor eh, megnyitom a vitát, de először talán a bizottság képviselőjétől, Szakijad úrtól hallanánk a bizottság véleményét. Nem? Nem ő. Akkor ki képviseli a bizottságot? Jó, ha nincs itt senki, akkor most a képviselők kapnak szót. Bauer asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Vasziliadó asszony mindezt a jó hírt. Ugyanakkor a rossz hírek azért csalódást okoznak, és ezekre vonatkoznak a kérdéseim is. Hogyan magyarázza ezeket a tényeket, amelyek igazán e, csalódást okoznak az átültetés területén? Arra gondolok, hogy mindenki annyira elkötelezettnek tűnt az e- kezdetekben, most ezek az eredmények tényleg nagyon nagy csalódást okoznak. Mit tervez ezekkel a bizottság? Mi mit tehetünk? Persze, hát azt tudjuk, hogy a kormányainkat kellene ösztökélni, de hát igazából ez az egy nagy probléma. A másik csalódást okozó adat a gyermekek növekvő száma, tehát az áldozatok között. Épp ezért talán jobban kellene koncentrálni ezekre a kérdésekre, és csalódást okoz, hogy a bizottság ajánlása a gyerekek jól létével kapcsolatban egyáltalán nem tesz említést erről. Említette az önök kiadványát, az áldozatok jogairól. Ez ellentmond a az európai jogszabálynak az ideiglenes tartózkodási engedélyeket illetően. Nos, megint csak az a kérdés, hogy itt mit szeretnének tenni, mert ez így nincs rendben. Végül pedig szeretnék gratulálni, hogy belevették a foglalkoztatási tényezőket is a területükbe. Tehát, hogy az, együtt, hogy a, az ügynökségek együtt működjenek, eh, ehhez nagyon fontos, hogy belevonják a eh, munkafelügyelőket is, eh, hiszen a az emberkereskedelem dolgoztatja az áldozatokat, és ezért a felügyelőknek a segítsége nagyon fontos lenne. Utolsó megjegyzésként szeretnék gratulálni ahhoz, hogy elindították ezeket a kérdéseket, a fejlesztési politika, szakpolitika területén is. Szerintem még egy lépésre van szükség azért, hogy koherensebb legyen az európai politika, és ez azt szolgálja. Hát, asszony. Köszönöm szépen. És Bauer asszony most nagyon sok mindent kivett a számból, én is sok mindent szerettem volna elmondani. Tudom, hogy nagyon sok unalmas szám van, azok nem annyira érdekesek, de hát eh, ráadásul ezek nagyon szomorú számok, és éppen azért, mert olyan sok tagállam fogadta el ezt a törvényhozást. Tehát éppen ezért ez nagyon sajnálatos, tehát meg kellene nézni, hogy mit lehetne tenni annak érdekében itt a bizottságban, akár a tanácshoz fordulhatnánk levélben, valamit tennünk kellene, hiszen ez nagyon fontos lenne, hogy lépjünk, tegyünk valamit, és a parlament részéről mutassuk meg, hogy mi ragaszkodunk hozzá, hogy a törvényhozást pontosan az ilyen fontos területeken meg is valósítsák a tagállamok. Mi tudjuk, hogy a, a parlamentben tudjuk, hogy a határokon átnyúló kriminalitás, bűnözés növekszik. Tudjuk, hogy van egy külön bizottság is, ami már ezzel foglalkozik, és tudjuk, hogy annak érdekében, hogy a határokon átnyúló bűnözést és az emberkereskedelmet is jobban vissza tudjuk szorítani, ennek érdekében tennünk kell erőteljesebben kell fellépnünk, és azért azt is hadd mondjam el, hogy nagyon boldog vagyok, hogy elmondta azt, hogy fantasztikus munkát végeznek, hogy ez valóban nagyon szép, hogy ez a szervezet a platformon helyet talált és még akkor is, hogyha a számok ennyire szomorúak, azért az az érzésem, mintha a tendencia, a fejlődés azért pozitív irányba mutatna, és örülök ennek a munkának, és hogy a bizottság is ennyi mindent tesz az emberkereskedelem visszaszorítás érdekében. Tehát nagyon sok tennivalója van még, de nagyon sok sikert kívánok, és mi itt a parlamentben figyeljük a munkáját, és támogatni fogjuk a munkáját, és a bizottság munkáját is. Köszönöm. Köszönöm, Jároka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó előadást hallottunk, és új és jó hírt is hallottunk. Örülök neki, hogy feltérképezték a civil nem szervezetek területét is, mert nagyon fontos, Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a nem olyan régi eh, antropológiai, pszichológiai eredményeket is belevenni. Eh, én magam is antropológus vagyok, és amikor eh, mi a koldulással kapcsolatos anyagunkat szállítottuk, amelynek során nyilvánvalóan az emberkereskedelemmel is foglalkoztunk, akkor a pszichológiai kutatásokat és érveket is felhasználtuk, arra, hogy a koldulók, koldusoknak a helyzetét mint áldozatokét megerősítsük. És nagyon jó, hogy önök is foglalkoznak ezzel, mert anélkül, tehát hogyha önök nem vennének ebben részt, akkor az ő hangjukat nehezen le, ne, lehetne uh, hallatni. Mert szerintem az antropológiai kutatásoknak az eredményeit nem elegendően használják fel. E, a gyerekek jogai tulajdonképpen egy eléggé nehéz kutatási terület, ezért ezt is említeni kell. Annak is nagyon örültem, hogy beszélt a külügyi szolgálatról, és hogy a bizottságon belül is véleményt cserélnének. Én egy témában voltam jelentéstevő, és ez is szorosan kapcsolódik az emberkereskedelemhez, a, azokon a mikrorégiókon, ahol a válság nagyon sújtotta az embereket, akik különben is már szegények voltak a bizottságban az európai roma stratégiáját kritizálják, legalábbis remélem, és, hogy, és felülvizsgálják. A bizottság most ajánlásokat fogalmaz meg, és az önök ismeretei nagyon fontosak lesznek ebben is. És kérem, jöjjön el a parlamentbe, és beszéljen ezekről a kérdésekről is. Ha megengedi, szeretném tudni a véleményét. Én magyar vagyok, ahol már történtek dolgok, de Belgiában, Belgiumban meghallgattam az éremnek mind a két oldalát, hiszen azt hallottuk egyrészt, hogy a gyerekkódulás kódulást be kellene tiltani, mert ez a gyermek jogait megsérti. Ugyanakkor, mint egy antropológus és roma, gyak, meglep, hogy gyakran civil szervezetekről től hallunk olyan véleményeket, nem azokkal, akik roma családokkal együttműködnek, hogy ez tulajdonképpen a szülőknek a joga, hogy koldulhassanak a gyerekeikkel, és hogy ez egy kulturális örökség. Tehát ez egy igazán félrevezető érv, és épp ezért a bizottságnak a roma kérdésekkel foglalkozó kutatócsoportjának a véleménye is fontos lenne, mert a tagállamok számára ez sokkal világosabbá tenni a képet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De López. Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Vasziliade asszonynak, és nagyon köszönöm ezt az első jelentést, és talán még lesz néhány fehér folt is ebben a jelentésben. Reméljük, hogy a jövőben továbbra további információkat is fogunk hallani a nőkereskedelemről, az emberkereskedelem fejleményeiről. A továbbiakban az alábbiakat szeretném elmondani hogy a szexuális kizsákmányolás és a munkajogi kizsákmányolás egy kicsit összekeveredik, holott azért itt nem ugyanarról van szó, vannak különbségek. A szexuális kizsákmányolás az azért egy kicsit más, mint amikor az ember a munkaadója által kerül kizsákmányolásra, és ez a kettő valahogy összekeveredik, és hogyha ezt tesszük, akkor viszont az ember azt gondolná, hogy szinte ugyanazt a státuszt kéne adni ennek a két dolognak, holott itt két olyan jelenségről van szó, amelyek nyilván összefüggnek bizonyos szempontból, hiszen a munkajogi kizsákmányolás nyilván azokra is vonatkozhatnak például, akiket nem legálisan foglalkoztatnak például mondjuk valamilyen embercsempész csatornákon keresztül, de itt nem olyan számot olvasunk, ami nyilván nem felelhet meg a valóságnak, jóval magasabb kell, hogy legyen a valós szám ezen a téren. Tehát gyakorlatilag azt szeretném elmondani, hogy nem eléggé szigorúak ezek a megjegyzések, hiszen nem értjük pontosan, hogy mit lehet érteni a munkajogi kizsákmányolás alatt. A szexuális kizsákmányolást értjük, és jól le is van vezetve. Éppen ezért én azt javaslom, hogyha a munkajogi kizsákmányolásról beszélünk, és ezt egy kicsit összekapcsoljuk állandóan a szexuális kizsákmányolással, akkor gyakorlatilag a végén szinte a, a, a nők, férfiak és gyerekek e, szexuális kizsákmányolásáról egy kicsit elfeledkezünk, hiszen gyakorlatilag ezek annyira függnek az csempészektől, és jóval nagyobb e, kockázatnak vannak kitéve abban az esetben, hogyha e, feljelentik például a az embercsempészeket. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindennapi problémákról van szó, és éppen ezért véleményem szerint igyekezni kellene megkülönböztetni ezt a két dolgot, tehát hogy mi egyszer a szexuális kizsákmányolás, és mi a kizsákmányolás, amikor a munka adó zsákmányolja ki az illetőt. Nyilván vannak azonos fejlemények a két terület között, azonban vannak specifikus jellege is ezeknek a dolgoknak. Van egy másik dolog. Szeretném tudni, hogy Spanyolországban ezt az irányelvet vajon átültették a spanyol gyakorlatba? Mert hiszen én itt egy olyan jelentést tartok a kezemben, amiben azért a számok engem megleptek. Például Spanyolországban egy erőteljes ö, számot láthatunk 2010-ig bezárólag, ami az áldozatok számát illeti, meg négy, négy szereződött az áldozatok száma. Ez egyetlen más országban sem történt így. Tehát gyakorlatilag az ember kereskedelem áldozatainak a száma iszonyatos mértékben megnőtt, de ami a hálózatokat illeti, az ő számuk viszont, tehát most kimondottan az ember csempész hálózatok és bandák számával kapcsolatban, ha megnézem, Spanyolországban 300-ról tudunk, nyilván ez a 300 hálózatot, vagy 300 csempész bandát jelent, akik ezen a területen dolgoznak, de utána gyakorlatilag nem találunk más ö, számot arra nézve, hogy hány, hányat tud, sikerült ebből leállítani, hiszen valószínűleg az én országomban nem is került az átültetésre. Tehát a, én a sajtóban, spanyol sajtóban láttam nemrég olyan ö, cikkeket, amikből az örült ki számomra, hogy csupán kilenc elítélt embercsempészt sikerült eddig embercsempészetet elítélni mindeddig. És ennek az oka pedig valószínűleg abban lehet, hogy azok a nők, akiket prostitúcióra kényszerítettek, azok nem jelentették fel ezeket, vagy nem tudták feljelenteni ezeket az embereket. Lehetséges, hogy több információi vannak ezzel az esettel kapcsolatban. Egészen konkrétan érdekelne, hogy néhány országban miért van vajon az, hogy könnyebben találnak válaszokat ezekre a dolgokra, és jóval magasabbak az elítélt embercsempészek aránya. De minden esetre én azt kell, hogy megállapítsam, hogy tehát az irányelvel kapcsolatban valószínűleg nem került ez megfelelően alkalmazásra, hiszen a szexuális kizsákmányolás áldozatait figyelembe véve, hát itt gyermekekről van szó, őket meg kellene védeni, és hogyha ezt figyelembe vesszük, hát akkor valószínűleg kevesebb félelmük lesz, hogy feljelentsék azokat, akik ezt teszik velük, de hogyha ezt nem teszük meg, akkor viszont az áldozatok sokkal tovább fognak harcolni ezekkel a nagyon kemény következményekkel. Köszönöm szépen. Az emberkereskedelem szó elsősorban azt jelenti, hogy nemzetközi határokon átszállítanak embereket. Hogyha megnézik az ENSZ-nek a meghatározását, április 15-én ezt ebben a bizottságban is látjuk, látták, ezek olyan emberek, akiket toboroztak és szállítanak, vagy erőszakkal, vagy csalással, beleértve a prostitúciót is ez azt jelenti, hogy a lányok, eh, akiket rávennek, rávesznek a eh, prostitúcióra, eh, hízelgéssel mással, akkor is, hogyha nincs benne szállítás, ezt jelenti, ez is emberkereskedelmet jelent. Az Egyesült Királyságban ez a fajta emberkereskedelem olyan városokban és más helyeken történik meg, akik aránytalanul nagy számokban vesznek részt a törvényeket megszegőkben. A, mindazok, akik elszenvedik, mindazok megteszik ezt az erőszakot, azok bizonyos embercsoportokban történnek, és tulajdonképpen azzal fenyegették az embereket, hogy bíróság elé állíthatják őket, például egy képviselőt itt a parlamentben is, hogyha foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez azt jelenti, hogy az, a kiskorú, akár 13 éves áldozatokat sorsukra hagyják. Az egyik legnagyobb szemfényforgató egy jogsíri képviselő, aki 2006-ban tagadta, hogy valami probléma volt, de ugyanakkor most pedig az aggájait fogalmazza meg azért, hogy ezt kihasználja ezt a kérdést. Nos, nem csak a nők, hanem a, fiatal, a fiúk és a férfiaknak a kizsákmányolása és kereskedelme is szintén bűncselekmény, őróluk sem feledkezhetünk meg. Köszönöm szépen. Szeretnék visszakörni egy kérdésre, amelyet López eh, kolléga említettet, és pedig az áldozatok száma, amely 18%-kal növekedett három év alatt, és ugyanakkor azt is hallottuk, hogy kevesebb ítélet van ezzel kapcsolatban. Talán a biztos asszony visszatérhetne erre a kérdésre, hogy miért van kevesebb bírósági határozat ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Másik kérdés perrel a statisztikai adatokkal kapcsolatos. Látják-e, van-e valami elképzelésük arról, hogy milyen milyen fajta politikákat folytatnak az emberkereskedelme kapcsolatban, tehát hogy átképezzék őket, újra oktassák őket, stb. stb. Tafilidis kolléga. Né, rövid megjegyzésem lenne, hogy megköszönjem Vasszilidájú asszonynak ezt a nagyon jó előadást és azokat az erőfeszítéseket, amelyeket tesz. És gratulálni is szeretnék neki e, azért, hogy megpróbál ezzel a szörnyűséges problémával szembenézni, amelyet mindannyian olyan jól ismerünk. Vassziliadó asszony ön különböző emberkereskedelmi formákat említett, például a szexuális, a munkahelyi foglalkoztatás, többi kereskedelem, és a számok, amelyeket említett, lehet, hogy sokkolja a kollégákat. Kérem, mondja el nekünk, hogy melyik fajtája az emberkereskedelemnek a leguralkodóbb Európában. És talán, hogyha tudna választ adni arra is, hogy a határ ellenőrzési intézkedések és az emberkereskedelem áldozatának a védelme között gyakorlatban milyen kapcsolat van. Mulder úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a nagyon lelkes és érdekes előadást egy kérdésem van, és ez a ma délelőtti eszmecseréhez kapcsolódik. Említette, hogy a Frontex-el az eurojust és az ilyen szervezetekkel együttműködnek. Ez rendben is van. De összehangolják megfelelően ezt a munkát? A konkrét kérdésem pedig az, hogy szükségesnek gondolja-e az európai főügyésznek a szerepét azért, hogy jobban koordinálja a munkát a tagállamok között. Morvai asszony. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést kérek, e, e, biztos asszony, hogy nem hallottam az előadását, mert más elfoglaltságom van, e, volt, de nem olyan régen személyesen találkoztam önnel, és itt van egy fontos jelentés, az EU jelentés az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatban. Remélem, hogy a magyarok és a más országoknak az állampolgárai, akik az Európai Unió perifériáján e, élnek, elolvassák ezt a jelentést, akiket a gazdasági igazságtalanságok arra kényszerítenek, hogy elhagyják a hazájukat és a családjukat is otthagyják, és munkát keressenek külföldön az, e, gyakran az Európai Unióban. ez a e, kérdés politikailag e, érzékeny, ezért beszélünk róla nyitkán, ritkán. Tehát amikor a munkavállalás szempontjából beszélünk az emberkereskedelemre, tulajdonképpen két kérdésről beszélünk, a harmadik ország állampolgárairól beszélünk, akik eljönnek az Európai Unióba, és, és tulajdonképpen rabszolgaként dolgoznak, és erőszakos cselekmények áldozatai. A másik pedig a másod osztályú állampolgárok, országok állampolgárai, akik az Európai Unió perifériáján vannak, peremén vannak, e, posztszocialista országok, mint Magyarország, ahol a helyzet hasonló gyakran a harmadik világéhoz, még akkor is, hogyha az Európai Unióban egyenlő jogi tagoknak tekintenek bennünket, és ahol az állampolgárok a körülmények miatt el kell, hogy hagyják a hazájukat, és a gazdagabb, szerencsésebb Európai Uniós országokban vállalnak munkát. Az első kérdéssel, mint a migráció is kérdéssel foglalkoznak. A másodikkal e, tehát amelyben az kelet-európaiak e, vándorolnak ki Európába, arról úgy beszélnek, mint a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unión belül. Ugyanakkor a e, kiszolgáltatottsága és az elnyomott helyzet ezeknek a munkavállalóknak sokkal kevésbé van elismerve, mint azokét az emberekért, akik migránsként szerepelnek. Hogyan látja ön ezt a kérdést, és hogyan lehet ezt a helyzetet megváltoztatni? Gyakran kapcsolatba lépnek velem magyarok, akik munkát keresnek külföldön, nyugati, nyugat-európai országokban, de tulajdonképpen mint az emberkereskedők áldozatai dolgoznak nagyon rossz körülmények között, és még kevesebb jog, jogi, törvényes védelmük van, mint a harmadik világból jött migráns munkavállalóknak. Nincsen semmilyen intézmény, civil szervezet vagy kormányszervezet, ahova fordulhatnak a saját nyelvükön azért, hogy megkapják azokat a szolgáltatásokat, orvosi, mentális, szociális és jogi szolgáltatásokat, amelyek segítségével a jogaikat érvényesíthetnék. Na most vajon ezt meg lehet változtatni? Le, vannak erre erőforrások, hogy ezek az összetett szolgáltatások rendelkezésre álljanak az EU állampolgároknak, és ugyanakkor felismerni ezt a problémát, mert ez egy súlyos probléma mi lenne az ön üzenete azon magyar állampolgárok számára, akik emberes kereskedelem áldozatai, és akiket megfosztattak a jogaiktól, és akik Németországban vagy akármilyen más EU-s országban jogorvoslatot kaphatnának. A másik kérdésem egy konkrét esettel kapcsolatot, egy magyar nővel kapcsolatos, aki munkát keresett, Spanyolországban. Emberkereskedelm áldozata lett, erőszakos bánásmód áldozata, és kapott ugyan segítséget a spanyol hatóságoktól, és peres eljárást is indítottak Spanyolországban, utána pedig visszatért Magyarországba, és most a magyar hatóságok azt mondják, hogy nekik ehhez semmi közük, hiszen őt Spanyolországba vitték el, és épp ezért a spanyol hatóságoknak kell gondoskodni róla. Tehát most már minden rendben vele, tehát nem kap orvosi vagy pszichológiai segítséget vagy kártérítést, mert a spanyol hatóságok nem ajánlottak neki kártérítést, nem is tájékoztatták az erre szóló jogairól, és most azt mondják neki, hogy hát nem volt szerencséje. A harmadik kérdésem egyetért azzal, hogy az e, emberi, emberkereskedelem a nők esetében e, a szexuális kizsákmányolása a prostitúció eredménye? Hogyha nem lenne prostitúció, akkor nem lenne ilyen női emberkereskedelem, és és akkor harcolni kellene-e a prostitúció és a nőkereskedelem, szexuális kizsákmányolás céljából történő kereskedelem szempontjából. Vasilidia asszony, tudjuk, hogy elég nagy a nyomás, sok kérdést tettek fel, ami persze jó, hiszen azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük, de hát van egy napi rendünk is, még több mindenről kell ma délután beszélnünk. Úgyhogy kérem, hogy ne térjen ki minden legapróbb részletre minden kérdéssel kapcsolatban, hanem próbálja meg azért a lehetőleg rövidebben megválaszolni a feltett kérdéseket. Már előre is köszönöm. Nagyon köszönöm. Megint csak igazolt, hogy a parlament melyen sokat tud, és mennyire érdeklődik ez iránt a kérdéskör iránt. Megpróbálok több kérdésre reagálni. Az első dolog az adatokkal kapcsolatban. Tudni kell, hogy 2008, 2009-es és 2010-es adatokról van szó. Az adatok, amelyeket megkapunk, egyre jobbakká váltak, tehát jobb minőségűekké váltak és a tagállamok olyan területről küldtek adatokat, ahol ők is tudnak reagálni, és ezzel foglalkoztak ami szolgáltaink is. A spanyol ügyre konkrétan, na, erre hát az utolsó kérdésre válaszolnék. Amikor nő az áldozatok száma, akkor lehet, hogy hát maga ez a jelenség egy növekvő tendenciát mutat. Időnként a pénzügyi válság is befolyásolhatja az ilyen folyamatokat. Vagy az is elképzelhető, hogy a spanyol hatóságok jobban tudtak eljárni, jobban tudtak feltárni ezeket a trendeket, az áldozatokat. De lehet, hogy mind a kettő igaz ami pedig az elítélések számát illeti. Itt valóban az irányelv végrehajtására kell koncentrálnunk, hiszen egy dolog átültetni az irányelvet, de más dolog ezt végrehajtani. A végrehajtás során nagyon sok rendelkezés segítene a bűnüldöző szerveknek is abban, hogy meg, tegyenek valamit, és ez megkönnyítse a fellépést. De transnacionális együttműködésre is szükség van. Itt lehet persze kétoldalú együttműködésekben is gondolkozni, de EU szintűben is. Az átültetése kapcsolatban elmondtam, hogy kilenc tagállam már küldött értesítést a teljes átültetésről, öten pedig a részlet, részleges átültetésről. Felvettük a kapcsolatot azokkal a tagállamokkal, amelyek még nem ültették át az alányelvet, 13 ilyen tagállam van, és természetesen biztosítani akarjuk azt is, hogy az EU jogszabályokat korrektül alkalmazzák, hogyha szükség van rá, akkor kötelezettségszegés miatt eljárást is indítunk. A parlament támogatást ad nekünk, hiszen önök sokszor jobban meg tudják ítélni, hogy mit kell tenni. A parlament eddig is nagy érdeklődést és politikai akaratot tanúsított, és még többet akar tenni. Ami gyerekek kérdését illeti. Itt nem akarok most részletesen kitérni mindarra, amit mi elvégeztünk. Nagyon komolyan vesszük ezt a problémát. A stratégia, az akciók fontos része ez. De a tagállamokat is felhívjuk arra, hogy alakítsanak ki például gyermekvédelmi rendszereket, mindig a gyermek jogállásának helyzetének megfelelően. Készült egy tanulmány, amit most remélhetőleg jövő héten fogunk tenni már a honlapunkon, pontosan a kényszer koldultatásról. 15 tagállamban készült erről tanulmány. Nem csak, hogy nagyon súlyos kérdés, hanem ez, ez még sokkal mélyebben meg kell vizsgálni jogszabály szempontjából is. A tanulmány még az irányelv átültetési határideje előtt készült, meg kell majd néznünk, hogy az irányelv hogyan fogja megkönnyíteni a helyzetet, azt, hogy pontosabban tudjunk definiálni ezt a jelenséget. Roma kérdés. Én is részt vettem az igazságügyi főigazgatóságnál a romákkal kapcsolatos tevékenységben, munkában, és van egy, legalábbis egy szervezet, a Románi Women, akik konkrétan együtt dolgoznak szexuális kizákmányolás áldozataival. Pénteken ezen a platform ülésen majd találkozom velük is. Bizt, szeretném biztosítani őket arról, hogy a kiszolgáltatott csoportokról beszélve a romák és egy roma gyermekek különösen fontos csoportot alkotnak, hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon sokukat kényszerítenek koldulásra. A kutató munkával kapcsolatos kérdésre egyetlen dolgot tudok mondani. A kutatási főigazgatósággal egy két és fél milliós tanulmányt, vizsgálatot indítottunk, akartuk, fel akarjuk tárni azt kutatók szempontjából is, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos keresletet mi növeli, és hogyan, milyen megfelelő politikai választ tudunk erre adni. Én ugye kutató voltam, 15 évig, úgyhogy én vagyok az utolsó, aki azt mondaná, hogy a kutatás ez nem számít. Fontos ez, és egy a stratégiánk fontos részét is alkotja, hogy legyen ilyen kutatás, elemzés. A munkahogyi felügyeletek munkája, hogyan tudunk védelmet biztosítani? A Eurofound-dal, egy másik EU ügynökséggel működünk együtt nagyon szorosan ez ügyben. Itt a munkára való kényszerítés kapcsán, Morvai Jensen kérdésére is szeretnék most válaszolni. Szeretnénk pontosabban megérteni azt, hogy a tagállamokban mi a legjobb gyakorlat a munkaügyi felügyeletek működése szempontjából, de a tekintetben is, hogy a gyakorlatban hogyan valósítják meg az elveket a tagállamok. Ugye mindenki rendelkezik jogokkal, azonos jogokkal, csak az nem biztos, hogy megfelelő tájékoztatás is kap mindenki a jogairól. És erről kell gondoskodni, hogy megtörténjen. Amit ön említett, hogy itt másodosztályú országokról van szó. Nos, az áldozatok 61%-a, és ezek most tagállami adatok, hivatalos tagállami adatok, amelyekből merítettünk, belső áldozatok, az az EU tagállambeli állampolgárok, akiket az EU belül szállítanak hogy hány harmadik országbeli van az áldozatok között. Nos, erre is koncentrálnunk kell, ugyanúgy, mint az EU belüli EU-s állampolgárokra. A brit sajtó nagyon odafigyelt a grooming ügyre, ügyre, ügyek, ügyre hogyha gyermekekről van szó, akár prostitúció, akár szexuális kizsákmányolás, minden, hogyan nevezzük, ez mindenképpen illegális, ez vitán felül áll. Hogy vajon az áldozatot elviszik egyik országból a másikba, időnként ugyanazon a tagállamon belül viszik több helyre, vagy szállítják az áldozatokat. A groomingról néhány országban már most is kritikus vita folyik, és ezzel még többet kell foglalkozni, mert ez egy nagyon komoly eh, kérdés. Elnézést, hát nem reagáltam mindenre. Áldozatoknak adott eh, támogatás, segítség. Az irányában és a stratégiában is sok szó esik erről. Nem mondom, hogy ez már a végkezdete, de a szakpolitikai keretünk nagyon jó, nagyon ambiciózus. Ami nem jó, az a végrehajtás, a megvalósítás. Arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az irányel minden cikkét jobban hajtjuk végre. És ide tartozik az, hogy ez segítségnyújtással és egy jobb rendelkezés kell, hiszen ugye sok áldozat a sebezhetősége, kiszolgáltatottsága miatt, miután esetleg megmentették, megint csak visszakerül az emberkereskedelem. Azután a prostitúció kérdése. Az EU-nak nagyon komoly felhatalmazása van az irányelvel arra, hogy fellépjen az emberkereskedelem kapcsán, viszont nincs mandátuma a prostitúcióval kapcsolatban. Ugyanakkor a prostitúció és az emberkereskedelem összekapcsolódnak, és hogyha a prostitúció eredménye emberkereskedelem, akkor ez már EU ügy, és erre kell továbbra is koncentrálnunk. Ismerem a Brussels Call-t, ezt a brüsszeli felhívást, hiszen engem is meghívtak, hogy, hogy néhány nap előtt, hogy felszólaljak ezen a konferencián. 200 civil szervezet írta alá ezt a felhívást. Ők is az sokan az EU platform részei, de tudjuk, hogy itt sok az ideológiai kérdés. Minden spektrumot képviselő civil szervezetek is részt vesznek ebben, hogy jó legyen a vita, hogy tényleg tudjuk mi a legjobb megtenni a tagállamokban. Persze eh, nem eh, akarunk eh, tanácsot adni a tagállamoknak, hogy mit tegyenek prostitúció eh, ügy, ügyében, de azt arra nagyon odafigyelünk, hogy szoros a kapcsolat a prostitúció és az emberkereskedelem között. is, hogyha nem tudtam minden kérdésre válaszolni, majd talán később, vagy akár írásban fogok reagálni. Köszönöm szépen, Vassziliadú asszony. Nem kell elnézést kérnie, azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett, minden kérdésre megpróbált a rendelkezésre álló rövid időben teljes körű választ adni. Igen, már most is túléptük a hatá, az idő kereteket, de nyomon követjük az ön egységének a munkáját. I'm a sociologist. I, I was a, a professor in sociology for a long time. And then I ended up the wrong thing. So um, I was uh, in the UK uh-huh. for a long time, and then I went to uh, to Cyprus, so okay. and then the US. I was all over the place. Thank you. Thank you. Bye. So, ready to go for the following point, which is ten. Következő a tízes uh, napirendi pont, az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának végrehajtása. Itt az a helyzet, hogy én magam vagyok a rapportőr nekem kell ismertetnem a állásfoglalásra vonatkozó indítvány tervezetét. Talán emlékeznek rá, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy reagálnak az EU belső biztonsági stratégiának végrehajtására vonatkozó második jelentésre, amit a bizottság áprilisban tett közé, olyan módon, hogy plenárison egy szóbeli kérdést teszünk fel. Azután lesz egy vita, majd legvégül egy állásfoglalás, amit itt a Libében kell előkészítenünk. Majd megvizsgáljuk az állásfoglalás tervezetet, ezt szeretném most röviden ismertetni. A tervezet alapja a jelentés, amit Borsellino kollégánk készített el tavaly a bels- belbiztonsági stratégiáról. Ebben felvázolj, tehát a Borsellino jelentés először is tartalmaz néhány gondolatot a szakpolitikai ciklusról, és arról, hogy milyen EU prioritásokat kellene meghatározni a szervezet bűnözés elleni közdelemben. A másodszorban tartalmaz a Krím eh, időközi jelentéséből is eh, konklúziókat, és ez egyfajta első reagálás az új eh, súlyos és szervezett bűnözési fenyegetettség elemzésre, a szoktára, valamint a te szat rövidítésű anyagra, amely a terrorizmus helyzet és trend jelentést takarja, és az Európol tette ezt közé a közel múltban. Majd ezt követően a 2014 utáni belső biztonsági stratégiáról kell eszmét cserélnünk. Elérkezett az eszmecsere ideje, fél óránk van, Szívesen meghallgatunk hozzászólásokat, észrevételeket, bármilyen felvetést, akár képviselők, akár a bizottság, akár az ír elnökség részéről, amennyiben valaki kíván hozzászólni. Senki? Matyi asszony, köszönöm, hogy megment és ebben a kétségbejtő helyzetben a segítségemre siet. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy lesznek azért más hozzászólók. Ez egy érzékeny kérdés, kényes kérdés, és nagyon örülünk, hogy ön foglalkozott vele. Nagyon sok gondolat van benne ebben az állásfoglalás tervezetben, és a koordinátorok ülésén is beszéltünk róla. Azt hiszem, hogy a Barcelona jelentésnek sok ö, aspektusát is átvette, Az Európai Unió belüli biztonságot ugyanis növelni kell, és a Libának az ezzel kapcsolatos, Libének az ezzel kapcsolatos vitát előre kellene vinni. És az állásfoglásban megfogalmazott gondolatok nagyon fontosak, hogy például a pénzmosás ellen is harcoljunk. Említette a Krimbizottságnak is a munkáját. A terrorizmus elleni harcról nem olyan régen beszéltünk, tehát hogy a fiatalok radikalizálódnak, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon fontos, hogy ebben az állásfoglalásban is, eh, ha a hangsúlyt a terrorizmus elleni harcra helyezzük, azért, hogy minél hamarabb felfedezhessük-e. Ezen kívül az Európai Unió ügynökségeinek a munkájára is, mindenki az Európol vagy Eurojustról van szó, amelyek ezen a területen dolgoznak, és azért harcolnak, hogy az Európai Unió belső biztonsága jobb legyen. A cigaretta hamisítással kapcsolatos bizottsági kezdeményezés is nagyon fontos. A cigaretták hamisítása és csempészese nagyon jelentős az Európai Unióban, és épp ezért szükség van kezdeményezésekre, miért ne lehetne egy olyan vám tételt megszabni, amely ezt a fajta hamisítást és csempészetet csökkenteni. A Krim bizottságban egy meghallgatást szerveztem a kézi fegyverekkel kapcsolatban, és az Európai Bizottság és az Európol is eljött erre a meghallgatásokra, és az Európolnak a szakértője azt mondta, hogy a tagállamoknak nincsenek megfelelő számú adatai e, azokról a kézifegyverekről, amelyeket például Marszájban vagy Korzikán talál, találta, használtak, vagy más európai e, tagállamban. És a kalesnyikovakat is átvisznek a határokon, és más fegyvereket, és az Europol ezeket az adatokat nem továbbítja. Tehát ennek az állásfoglalásnak során erről is lehetne beszélni, hogy a tagállamok gyűjtsék össze ezeket az adatokat, és küldjék el az Europolnak, és ő pedig hozza nyilvánosságra ezeket. Köszönöm szépen! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, mondta az elnök. Figyelembe vesszük az ön megjegyzéseit, elsősorban a lőfegyverek kereskedelmével kapcsolatosan. Van más, aki szeretne hozzászólni ezzel kapcsolatban? Aki hozzászólna az állásfoglalás tervezethez, hiszen ezeket kiosztottuk, és azt hiszem itt az ideje, hogy bejelentsem, hogy a módosítós benyújtásának a határideje június 4-e dél, tehát 12 óra. És a szavazás a Libe szakbizottságban 10, június 19-én vagy 20-án lesz. és a plenárison lévő szavazás az a júliusi plenárison lesz. Nos, akkor jöhet a következő napi rendi pont. Ez a 11-es. A bűnöldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az Európai Unióban, a Prüm határozat végrehajtása, és az Európai Információcsere Modell. Itt most az állásfoglalás tervezetről fogunk beszélni, ez már a második állásfoglalás, a határokon átnyúló bűnöldözési együttműködésről, amit a Prüm eh, döntésnek hívunk. Ez egy nagyon fontos mérföld eh, köve a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésének a területén a tagállamok harcolnak a határokon átnyúló bűnök ellen, és a bizottság tavaly decemberben foglalta össze a nézeteit, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy lesz egy szóbeli kérdés és vita a plenárison, amely aztán állásfoglalásban fog kicsúcsotosni, amelyet a LIBE készíti elő. Épp ezért a e, jelentés tervezet először is felvázolja a különböző eszközöknek a sorát, e, milyen csatornákon e, oszthatjuk meg ezeket a határokon átmenően, és ezzel hatékonyabbá és tehessük ezeket, és megfelelő demokratikus felügyeletet biztosíthatunk. Ugyanis a jelenlegi helyzet ezekben hiányosságokat mutat. Ezen kívül a bizottság egy felmérést, tehát hogy számba vegye, hogy mi is lehet, de ez nem egészen sikerült, épp ezért egy ambiciózusabb, a jövő felé tekintő ilyen gyakorlatra lenne szükség, azt illetően, hogy hogyan lehet kialakítani és optimizálni az adatoknak, a bűnöldözési adatoknak a megosztását az EU-ban. Ugyanakkor meg is védjük az adatokat és a magánélet biztonságát, ezt hívják a Stockholmi Ponta programnak és a belső biztonsági stratégiának. Ugyanakkor több meglévő határokon átnyúló rendőrségi együttműködési eszközöket, eszközt fogadtak el a korábbi hármas pillér alatt, a Prüm döntés határozat, a a svéd kezdeményezés, stb. alatt, és épp ezért e, ezeknek még nincsen megfelelő demokratikus felügyelete, e, vagy az Európai Parlament sem tudja megfelelően ellenőrizni őket. Épp ezért itt az ideje, hogy ezeket az eszközöket a Lisszaboni szerződés és a, e, nek a jogi kereteihez igazítsák, és a bizottság épp ezért gyorsan kellene a bizottságnak hozni javaslatokat, hogy ezeket a korábbi harmadik pillérben lévő eszközöket lisszabonizálja, tehát hogy a lisszaboni szerződésben eh, lévő eh, intézkedéseknek megfelelően átalakítsa. Épp ezért most eh, megnyitom a vitát. Van-e hozzászólás? Nincsen? Ma délután hm, valami okból nagyon szerencsések vagyunk nem is értem. Tehát semmi megjegyzés? Természetesen ezt az foglalásra irányuló indítvány, indítványtervezetet kiosztottuk, és hogyha nincsen eh, hozzászólás, akkor a bizottság eh, képviselő hozzászólhatna, de ők sem akarnak. Jó, akkor hát itt a, megint csak a módosítók benyújtásáról eh, lehet szólni. Kedden, június 4-én 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Június 19-én, 20-án szavazunk a szakbizottságban, és a júliusi plenárison vitatjuk meg. Ha nincsen további megjegyzés, akkor ennyit erről, és jön a 12-es napirendi pont, ez pedig a Stockholm program félidős felülvizsgálata. Tudjuk, tudják, hogy ez három bizottságnak az együttműködése. Amikor először foglalkoztunk eh, ezzel, akkor is már ez a három bizottság foglalkozott eh, vele. Tehát a Libe mellett az AFKO és a Juri, és a svéd soros elnökség alatt elfogadták a Stockholm programot. Ez volt a harmadik fejezete ennek az öt éves stratégiának, amely a szabadság, biztonság és jogérvényesülének a területével, térségével foglalkozik, amelyet a Lisszaboni szerződés megújított. Most ez egy európai szakpolitika, és most megfelelően át kell alakítani a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, és az a három szakbizottság, az AFKO, a JURI és a LIBE, amelyek eredetileg is benne voltak ebben a munkában, most az úgynevezett félidős felülvizsgálattal foglalkoznak. Hát ez egy kicsit kés, elkésett, hiszen már túl vagyunk a félidőn, tulajdonképpen már a végén járunk ennek az időszaknak, egy év van még, de azért még mindig időben tudunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és második olvasatban foglalkozni velük hogy átvizsgáljuk, hogy hogyan sikerült teljesíteni a feladatokat, és mit tettünk az utolsó négy évben, és levonni a következtetéseket és a tanulságokat. Épp ezért úgy döntöttünk e, az együttműködés, e, tehát az AFKO, Juri és Libe együttműködés keretében, hogy újra foglalkozunk az eljárási e, szabályokkal, amely kiegészíti ezt a gyakorlatot. Tehát a stokholmi programot ki kell értékelni és előkészíteni a jelentéstervezetet, most először aztán meg kell vitatni a munkadokumentumokat. Én, mint elnök, azt a feladatot kaptam, hogy én legyek a jelentéstevője, a, ennek az időszaknak az elején nem én voltam, és most ezt a munkadokumentumot szeretnénk megvitatni, és szeretnék reagálni a fő gondolatokra. Nos, először is azt várjuk, hogy egy vita lesz, az árnyékjelentéstevőt kell már ö, ö, kialakítottuk a megközelítést, és a júribeli Berlinger és Kazini kollégákkal is egyetértettünk ezben. Ők maguk is megkezdik a saját bizottságaikban ezeket az eszmecseréket, és ezek alapján foglalkozunk majd az a jelentés tervezettel, kiértékeljük a Stockholmi programot, és megpróbálunk egy globális képet kialakítani. Hát ezt nem nagyon gyakran tesszük. Épp ezért egy a szabadság, biztonság és jog érvényelőse térségének a holisztikus megközelítését szeretnénk áttekinteni, ugyanis szükség van arra, hogy Három kérdésről beszéljünk. Az első ezek közül, hogy az állampolgárok számára valami kézzel foghatót elértünk el a jogok területén, az Európai Unió külső határai területén, a Schengeni menedékjog, tehát a Schengen és a menedékjog területén többek között. Tehát vannak-e már eredmények? Aztán a 2013-at az Európai Állampolgárok évének eh, neveztük ki. És számunkra mind fontos, de valamilyen nyilvános eh, vita kellene, hogy bevonjuk az állampolgárokat egész Európában, és a kérdés az, hogy a civil társadalom képviselőit hogy tudjuk ebbe belevonni hogy halljuk, hogy hogyan látják a Stockholmi program eredményeit. És hogy lehet a tartalomnak a jövőbeli fejlődését befolyásolni. Ez pedig elvezet a harmadik ponthoz, és pedig, hogy legyen-e egy követő programja a stokholmi programban. 99-ben a, és 2004-ben a, Stok, a hágai program volt, most a stokholmi program van. Öt évenként változnak, ugye? Persze a stokholmi programnak egy mérföldkőnek kellett volna lennie, hiszen először beszéltünk a megerősített együttműködés ről, amely addig a tagállamoknak a hatáskörébe tartozott, de a Stockholmi szerződés után ez egy európai témává vált, nem a tagállamokat kellett arra kényszeríteni, hogy eredményeket hozzanak, hanem az európai intézmények, a bizottság, a parlamenttel és a többi működtek együtt hogy megbízzák az Európai Bizottságot, hogy a kihirdetett céloknak, tehát a Lisszaboni szerződés kihirdetett céljainak megfeleltünk-e, vagy nem. Nos, tehát szükség van-e a Stockholm program utódprogramjára? Erről most folyik egy vita. És ezről beszéltünk a Strasburgi ülésen, és az ír soros elnökséggel is, akik egy több éves programot hangsúlyoztak, azért, hogy koherenciát, következetességet biztosítsunk a különböző soros elnökségek munkája között. Ugyanakkor a, egy program az politikai löketet biztosítana, ami jó dolog, Ugyanakkor kötelességünk, hogy megerősítsük az Európai Parlament és a Nemzetek Parlamenti között, közötti össze együttműködést. Hát ezt már megpróbáltuk, egyelőre nem nagyon sikeresen. Tehát mindezek olyan kérdések, amelyeket nyitottan meg kellene tárgyolni. Tehát Stockholm utáni programstratégiára van szükség, még nem tudjuk, hogy ez milyen legyen. E, konkrét formába kell önteni ezt a stratégiát. Aztán az Európai Parlamentnek ebben szerepet kell játszani, ez biztos. És az egyetlen előre mutató út az a Lisszaboni szerződés se szellemében történhet csak. A stokholmi programot még a régi szerződés alapján dolgoztak ki, a régi intézményi keretek alapján, és most tovább kell lépnünk. Tovább kell jutnunk ezen az úton, és új eh, ötletekkel kell előállni a szabadság, biztonság és a jog érvényesülete területén. Tehát Mielőtt ezt az első jelentést megfogalmaznánk, ezek azok a gondolatok, amelyekkel foglalkozni. Ennek a vitának köztem és a jelentés és a társjelentős jelentéstevők között ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk. Nos, akkor most önök ismertethetik a gondolataikat, hiszen az önök segítségére nagyon számítok. Látom, hogy most már valaki szerencsére eml- emel, felemelte a kezét. Nem olyan heves vitát foglal, fo, folytatunk most, mint korábban, Bronsz úr. I'm sorry, I'm sorry. I didn't No, I'm sorry. If you allow me... Ha megengedi, úgy tudom, hogy Kirkhoff úr jelentkezett először. Jó, akkor Kirkhoff úr parancsoljon. Elnézést, elnök úr, nem akartam itt magamhoz ragadni rögtön a szót, de rögtön reagálnék arra, amit ön mondott a Stockholmi programról általában, és kétségünk sincs afelől, hogy bár nem támogatok abszolút mindent ebben a programban, de fontos, hogy legyen, vagy hogy volt egy ilyen program, amin dolgozhat az EU. Annak érdekében, hogy megőrizzük az állampolgárok biztonságát és védjük a határokat. A Stockholmi stratégia több olyan javaslatot tartalmaz, amelyeket elég jól munkáltak ki. Itt gondolok elsősorban a belső biztonsági stratégiára. Egyértelmű, hogy itt világos jelei vannak annak, hogy a bűnöldöző szervek együttműködnek, különösen a terrorizmus, a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Ami pedig a harmadik országbeli állampolgárok szabad mozgásával való visszaélést illeti, ez is egy nagyon fontos kérdéskör. Üdvözölnünk kell azt az általános megközelítést is, ami például a menekültügyi kérdésekkel kapcsolatban érhető tetten. Adatvédelem kérdése. A Stockholmi program kezdte el vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne egyensúlyt teremteni ezen a területen is. Nyilvánvaló csalódott vagyok amiatt, ahogyan ez nyilván nem meglepetés, amiatt, hogy a közbiztonság és különösen a PNR adatok kapcsán, tehát az utasnév adatok kapcsán nem tudtunk úgy előre lépni, mint amiben reménykedtünk. De általánosságban, ugye ön is azt mondta, hogy vizsgáljuk meg, hogy merre akarunk tovább lépni. A Stockholmi programmal kapcsolatban az egyik cél az volt, hogy biztosítsuk azt, hogy magas minőségben történjen a munka. És fontos az is, hogy ne terheljük túl ezt a programot. Még elég sok minden vár ránk ebben a parlamenti ciklusban. Azt javasolnám ezért, elnök úr, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy azért a sikerekről is beszélni kell, erről nyilván mások is fognak, de az erőfeszítéseinket most inkább néhány olyan kulcsterületre koncentráljunk, ahol nem tudtunk sikert elérni. Felül kell vizsgálni azokat a területeket, ahol talán további munkára van szükség. Szerintem ezt nyugodtan kell megtennünk, de sose feledkezzünk meg a vezér elvről, amit a bevezető megjegyzésemben említettem, azaz, hogy meg akarjuk védeni az állampolgárainkat, a polgárainkat és a határainkat. Tehát örülök az előrelépésnek, de azt hiszem, hogy erre felé kellene mennünk, elnök úr. Köszönöm. A megjegyzéseket feljegyeztük. Bronz úr. Köszönöm. Érdeklődéssel olvastam ezt a munkadokumentumot. Már néhány passzusát fejből tudom, annyiszor elolvastam. A második részben említi azt, hogy a LIBE egyik lehetséges célkitűzése a Stockholmi Program értékelése, és itt az alapjogi kérdése kapcsán kulcsfontosságú a LIBE számára is a polgárok védelme említi a jogilag kötelező kartát, ami az unió tevékenységének egyik kulcs eleme. Hivatkozással erre a kartára, és ugyanezt mondhatjuk el az egyezményről is, amelyet az emberi jogi egyezményhez, amit alá fog írni az Európai Unió, ez az ebben lévő jogok néha ellenmondanak a kartában foglalt jogokkal. Szakértői meghallgatásokon én megpróbáltam kiszedni belőlük, hogy melyik jogok élveznek elsőbséget, de nem nagyon voltak hajlandók erre válaszolni. Úgy tűnik, hogy minden jog és alapszabadság egyenlő, azért vannak, amelyek egyenlőbbek, idézhetnénk a híres mondást. Ezért különböző jogokról, szabadsági jogokról beszélve, itt van például a diszkrimináció tilalmának a joga. Úgy tűnik, hogy ez fontosabb, mint a vallás gyakorlás szabadságának joga. Ezt kereszténység kapcsán például látjuk, hogy azonos nemű párok házassága, ügyek, milyen megvilágításba helyezték ezt. Mit is akarok tulajdonképpen mondani? Néhány alapelvben kellene egyetértenünk, amelyeknek az alapján azután eldöntenénk, hogy melyik jog élvez elsőbséget egy másikkal szemben, és bizonyos különleges körülmények között van, amikor nem kompatibilisak a jogok. Morvai asszony. Köszönöm. Nagyon tetszett, amit Kirkop úr mondott, amikor kihangsúlyozta, hogy a Stockholmi program és az együttműködés a rendőrség és az igazságügyi szervek között Európában alapvetően arról szólnak, hogy védjük meg a polgárokat és a polgárok jogait. 2013, ahogyan tudjuk, az európai polgárság éve. Azt javasolnám önnek, elnök úr, hogy az embereket, a polgárokat kellene megkérdezni arról, hogy milyen tapasztalataik vannak a Stockholm programmal és a valódi életükben milyen történeteket tudnának elmondani arról, hogy mennyire sikeres eh, az európai tagállamokban a rendőrségek és az igazságügyi hatóságok együttműködése. Két eset jutott eszembe, amelyekben kudarcot vallott ez az együttműködés. Nagyon fontos, hogyha ugye arról beszélünk, hogy át kellene gondolni ezt az egész kontextust, a rendeleteket, a jogszabályokat, akkor értékelnünk kell azt is, hogy konkrét esetekben mi volt a kudarc oka. Az egyik a Tobin eset, erről már többször beszámoltam a plenáris ülésen, és itt a Libe bizottságban is. Itt egy ír állampolgárról van szó, aki gondatlan autóvezetéssel megölt két magyar gyereket, elütött. Az eh, bírósági eljárás, ami Magyarországon zajlott, és eh, megengedték neki közben családjogokra hivatkozva, hogy visszatérjen Írországba, és eh, soha nem jött vissza Magyarországra. Eh, tehát három év börtönbüntetésre ítélték, de ezt nem lehetett letöltetni vele sem Magyarországon, sem Írországban, a hazájában. Nekünk eh, elég lenne az is, hogyha három éves börtönbüntetését Írországban töltené le, de Írország elutasítja azt, hogy végrehajtsa ezt az ítéletet ez az ember tehát végül is nem kellett, hogy büntetőjogi felelősséget vállaljon azért, hogy két gyermek, egy három éves és egy másfél éves gyermek életét kioltotta. Tehát ez egy olyan eset, amikor nyilvánvalóan kudarcot vallott az együttműködés az Európai Unió hatóságai között. Vivian Reding asszony is részt vett az ügyben másokkal együtt, de semmi nem történt. A második eset, ami eszembe jutott, mikor úgy tűnik, hogy megint hiba történt, Nos, itt egy magyar asszonyról van szó, aki egy francia állampolgárral kötött házasságot, van egy eh, gyerekük, aki francia-magyar állampolgár. Megnyugtató bizonyítékok vannak, hogy eh, családon belül erőszakra került sor, és ennek az erőszaknak a dinamikájával eh, összefüggésben a francia állampolgár hát ráveszi a nőt és a gyermeket arra, hogy hogy egy exotikus szigetre menjenek, tegyünk egy utolsó kísérletet arra, hogy békét teremtsünk a családban. Egy tengeren túli francia területről volt szó, tehát ez a sziget ez egy tengeren túli francia sziget, de az erőszak folytatódik ott is, a nő haza akar jönni Magyarországra, a hazájába, és mit, mire döbben rá? Az útlevelét, elvette tőle a férfi, aki azt mondja, hogy velem kell maradnod. A nő elmegy a hatóságokhoz, a férfi elindítja a vállást, a bíróság, a vállás ügyében eljáró bíróság pedig kimondja, hogy a gyereknek eh, ezen a borabora szigeten, most ki kellett mondanom, hogy melyik szigetről szó, Borabora szigetén kell maradnia. Tehát a nőt és a gyereket gyakorlatilag túszul ejtették ezen a szigeten, több mint fél évig. Megint csak Vivian Redding is részt vettem benne, és leveleket írtam minden, minden Európa intézménynek, és semmi, de semmi nem történt. Megint csak ez egy nyilvánvaló hiba. Tehát nagyító alá kell venni ezeket az eseteket, és meg kell néznünk, hogy hol siklik ez, és mi siklik itt félre. Elnök úr, emellett én dolgozom azon is, hogy és az elnök is kérdezte, hogy hogyan tudjuk átalakítani, folytatni a Stockholmi programot. Azt javaslom, hogy vegyük ezeket az eseteket, talán intézünk felhívást a tagállamokhoz, a polgárokhoz, hogy számoljanak be ilyen esetekről, és tanuljunk a tapasztalatokból, a múlt tapasztalataiból. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Vercsá asszony. Excusez-moi, monsieur le président. Elnézést kérek, elnök úr. Úgy tűnik, hogy azt a kérdést tették fel nekem, hogy a Stockholmi program még mindig aktuális e, vagy pedig egy Stockholm utáni programról kell elgondolkodnunk. Amióta bevezettük a Stockholmi programot, a Lisszaboni szerződés is megtörtént. Én nem vagyok éppen kedvelője a Lisszaboni szerződésnek, de ebben az alapjogi kartának az integrációja megtörtént. Ez az európai állampolgárokra vonatkozik, de mindazokra az emberekre, akik az Európai Unió területén érnek törvényes formában. Hát 50 millió emberről van szó, 10%-a az európai állampolgároknak. Tehát úgy tűnik, hogy ugyanaz jelentős szám, de Gál asszonynak a jelentésétből le kellene vonni a következtetéseket. Az, Európa, az alapjogi karta integrációjáról. Ön azt javasolja, hogy az értékelési eljárás során az embereket kell az elgondolás középpontjába helyezni, és e, én ezzel egyetértek, és egyetértek Morvai asszonynal, hogy amikor a Stockholmi programról kérdezzük az állampolgárokat, akkor nem nagyon sokat tudnának róla, épp ezért egy demokratikus vitát kellene róla tartani. Az Európai Unió félelmei, amelyeket ebben a bizottságban is megfogalmaztunk, azt illetően, hogy az Európai Bizottság az állampolgárok európai éveit hogyan képzelte el, tulajdonképpen teljesen kihagyva az Európai Parlamentet, és nyilvánvalóan nekünk kisebb eszközeink vannak erre, de hát ez nem meglepő. és hát ez tulajdonképpen semmire se hasonlít, elnézést, hogy így fogalmazok meg. fogozom meg. Igen, tehát foglalkozni kell az állampolgárokkal, de olyan módon, ahogyan mi elképzeljük az állampolgársokat. Tehát mérlegeket kellene felállítani az állampolgárság kérdésével kapcsolatban vagy a polgárság kérdésével kapcsolatban. Amikor megnézem a harmadik részét ennek a jelentésnek, hogy milyen eredményeket értünk el együtt, eddig, akkor tulajdonképpen igazából a hiányosságokat látjuk. Lehet, hogy most a kurtán furcsán fogalmazok, de a stokholmi célkitűzésekhez képet, képest, amely a Tamperei programnak a másolata, nagyon sokat kell elvégeznünk még, még ahhoz képest is, amit az Európai Bizottság eh, elképzelt. Szerintem valóban eh, értékelést kell eh, elvégeznünk, és nem hiszem, hogy többséggel támogatjuk ezt. Köszönjük szépen, Verzsát asszony. Mátyő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéshez. legalább felvázolta a mérlegét ennek a programnak. Lehet, hogy kicsit optimistább vagyok, mint a kollégák, kollégák hiszen a program eleje óta azért mégiscsak eh, előre léptünk az igazság, az emberi jogok, a biztonság területén. Tehát azért mégis volt előrehaladást, amióta ez a program létezik. Természetesen nem tökéletes a program, van még mit tenni, de vannak még olyan dolgok, amelyeket válunk az Európai Bizottságtól, például az Európai Főügyésznek a e, pozíciója, aztán e, az ügyvészhez való joggal kapcsolatban, hiszen az európai állampolgárok nak akartak segíteni, de az ügyvédi segítséggel kapcsolatban olyan javaslatoknak kell előállni, amelyek segítenek valóban az állampolgároknak, a tanácsit vonakodik, lassan lép, de lehet, hogy az irányelv az eléggé emblematikus. Ön is mondta, hogy a parlamentnek kell -e, e kezdeményezéseket tenni, hiszen már két éve, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat megtette, talán a parlamentnek kellett volna kikényszeríteni egy kezdeményezést azért, hogy ez az állampolgárok számára jelentsen valamit. Ez jobb lett volna az állampolgárok szám, a polgárok számára. A jövőben ilyen projekteket lehetne előállítani, hogy a bizottság javaslatát kiegészítsük az igazságszolgáltatási együttműködésre hangsúlyt helyezett, és itt valóban fontos, hogyha az európai együttműködést kiegészítenénk az igazságszolgáltatás területén is. Ön említette, hogy a 2013-as év az európai polgároknak az Éva és Verzsia asszonynak igaza van, hogy nem nagyon sok állampolgár vagy polgár ismeri ezeket a programokat, de hogyha beszélünk az állampolgárokkal és megbeszéltük azt, hogy például a képzés, a tolmácsászos való jog területén mit tettünk, az azért már közelebbről érinti a polgárokat. Tehát, hogyha megmagyarázzuk azt, hogy mit tettünk, tehetünk, méghozzá egyszerűbben megértezhetjük az emberekkel, hogy Európa a mindennapokban ő mellettük áll. Én nem vagyok annyira pessimista. Morvai asszony említette az együttműködést. Hát itt három szerencsétlen esetet említett, és a gyerekekkel kapcsolatban ez valóban egy tragikus esemény, de három eseményből, drámai eseményből kiindulva nem lehet azt magyarázni, hogy az Európai Unió nem működik tehát nem ilyen módon kell ezt megközelíteni. Én említhetnék három olyan esetet, ahol az európai együttműködés jól működött. Tehát azért szerintem nem nagyon korrekt ilyen módon felhozni ezeket a példákat. Köszönjük szépen, Matyő asszony, Mulder úr. Köszönöm, elnök úr. Sokat tudnék mondani erről a témáról, de most Mindenek előtt azt szögezném le, hogy ha egy közös területet akarunk, ahol megvédjük a polgárokat, és közös jogot akarunk, akkor elkerülhetetlen, hogy legyen egy európai főügyész. És ennek a szakbizottságnak arra kell törekedni, hogy a bizottság konkrét javaslatokat dolgozzon ki erre vonatkozóan. A második dolog, amit kihangsúlyoznék, a kiberbiztonságról többet kellene beszélnünk. Mm Jelenleg különböző formában beszélünk az adatvédelmi irányelvről, a rendeletről, és mindig azt halljuk, hogy a technikai kérdésekben, a technikai előrehaladás annyira gyors, hogy nem lehet olyan jogszabályt alkotni, ami a technológia gyors fejlődésével lépést tud tartani. Hát azért erőfeszítéseket kellene tenni a biztonság területén nagyon gyorsan fejlődik minden, ezért sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani erre, mint amit jelenleg fordítunk. A munkadokumentumra rátérve, a SWIFT, a PNR megállapodás, stb. nagyon fontos kérdések. A SWIFT-tel kapcsolatban mi rengeteg adatot adunk át az Egyesült Államoknak, nem tudom, hogyha mi, Európai Parlament kérnénk mondjuk az amerikai kongresszustól ugyanennyi információt amerikai polgárokra vonatkozóan, hát vannak kételjeim, hogy ezeket átadnák -e Európának. Tehát ez nagyon egyoldalú ez az információ átadás. De szerintem ezt magunknak kellene megcsinálni, az európai intézményeknek saját maguknak kellene tudni elvégezni a saját elemzését, mint a SWIFT és a PNR adatok kérdése. Tehát ezen nagyon keményen kell dolgozni. A munkadokumentum a bevándorlásról, a Schengeni csomagról sok mindent tartalmaz. az integráció hívószavát említeném. Egyre nagyobb problémának tekintjük ezeket a kérdéseket. Itt egymástól kellene tanulni kölcsönösen, meg kell nézni, hogy milyen eh, jó gyakorlatok vannak, és ezügyben mi is sokat tehetnénk. Köszönöm, Müller, Müller úr. Úgy látom, hogy Lambert asszony is szeretne hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérem, hogy kérek, hogy későn érkeztem, egy másik szakbizottságban voltam. Néhány dologra szeretnék kitérni, reagálni az elhangzottakra. Ez egy fajta időközi értékelés. Van itt egy kapcsolat az adatvédelem kérdés körében. Átvizsgáljuk mindazokat az ügynökségeket, akik foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de nem biztos, hogy a leghasznos, a leghatékonyabban tudjuk felhasználni ezeket az információkat. Itt van az integráció dimenziója. Jelenleg eh, folynak a tárgyalások az integrációs alapról. A foglalkoztatási szakbizottságban elsősorban a munkaerőpiaci integrációval foglalkozunk. De van egy-két elem, ami hiányzik a migrációval kapcsolatos vitából, ez pedig a letelepítés. És most nem az áttelepítésre gondolok a menekültek vonatkoz, vonatkozásában, ott lehet, hogy van előrehaladás, de még mindig a migrációt úgy tekintjük, hogy csak a rövid távú rész elemeivel foglalkozunk. Pedig vannak itt más szempontok, amiket meg kellene vitatnunk, mert elég sok a hiányosság, vannak különböző jogi eszközök, de nem tudjuk, hogy ezek hogyan kapcsolnak egymáshoz, vagy hova vezetnek együtt. Tehát két ilyen, három ilyen elemet említettem. Köszönöm, Lambert asszony. Úgy tudom, hogy a bizottság képviselője is szeretne hozzászólni a vitában. Szipala asszony van itt a bizottságtól, úgy tudom. Kíván szólni? A DJ Home, igen, a belügyi főigazgatóságtól, és azután az igazságügyi főigazgatóságtól is van itt valaki. De először a DG Home-ot hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság örül a bizottságuk véleményének a Stockholmi Program félidős értékelésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos jelentés, és nagyon értékes volt ez a vita a helyzet felméréséhez és a stratégia további kialakításához, hiszen az elért eredményeket értékelni kell, a sikeres pontokat üdvözölni kell, és természetesen ki kell deríteni, hogy hol vannak még hiányok. Reading és Malmström mondjuk között már jó néhány pont megvitatásra került az elmúlt időszakban, ami pozitív ezzel kapcsolatban, és azért néhányat szeretnék kiemelni. Ez például a konkrét megvalósítása egy bizonyos célnak, ami az európai közös menekültügyi rendszer. A törvényhozók egyébként elérték azt is, hogy a közös munkaengedélyre vonatkozó eh, rendeletet is el lehetett fogadni, tehát olyan személyek, akik az Európai Unióról kívülről érkeznek, velük szembe egységes eh, lehet a kezelés, és eh, van egy olyan cél is, ami a, a nők, gyermekek és más személyek kizsákmányolásával kapcsolatos előrelépés, de vannak javaslatok, 2010-es javaslataira mennek ezek, nyúlnak ezek vissza a bizottságnak, amelyek gyakorlatilag még megoldásra várnak. Mi most gyakorlatilag szeretnék talán a, a szezonális munkavállalókra is utalni, ahol a biztosunk reménykedik ezeket a dolgokat gyorsan le, le fogjuk tudni zárni. Az IKT-val kapcsolatban az Európai Unió erőteljesebb versenyképessége az, ami a cél. Az IKT-t egyébként, a, ahogy ez a bizottság javaslatában is szerepelt, a diákok és egyetemi hallgatók helyzetének a javítását szolgálja, és az Európai Unióba vonzása kreatív embereknek. A bizonyos vagyoni értékek lefoglalásával kapcsolatos kérdések, amely, és ennek a lehetővé tétele a szervezet bűnözés elleni harcban. Tehát ezért lehet még persze természetesen előrelépést elérni a stokholmi programban szereplő célokkal kapcsolatban, de azért reméljük, hogy az Európollal kapcsolatban kitűzött célokat, előrelépéseket is majd még el tudjuk érni, hiszen már régóta vártunk erre a javaslatra, ami most már előttünk van, és reméljük, hogy a következő választások előtt még elfogadhatjuk majd ezeket. Még két célt említenék, a jövőre nézve lesz egy európai parlamenti jelentés, és természetesen szükségünk lesz egy jelentésre is, ami a stokholmi program utáni időszakra vonatkozik majd. Ezzel kapcsolatban két kérdés merül föl. Először is döntő lesz az új keret e, kialakítása a Lisszaboni szerződés által, mely e, idén került kialakításra, másrészt pedig el kell gondolkozni azon is, hogy tovább szeretnénk-e ténylegesen dolgozni egy olyan kezdeményezési listával vagy katalógussal, ami lehetséges, hogy nem annyira előnyös, hanem talán inkább stratégiailag kellene inkább gondolkozni, és nem annyira egy katalógus vagy kérdés lista alapján. A másik pedig, hogy egy a stokholmi program programot követő időszakra vonatkozó stratégiával kapcsolatban nagyon fontos, hogy az EU-s intézmények között egy integrált programot kell a civil partnerek bevonásával létrehozni. Köszönöm szépen! Wenszensfeld úr, majdnem sikerült. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, köszönöm az anyagot a bizottságnak, a két másik szakbizottsággal is együttműködünk. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kolléganőm, a DJ Home képviselője elmondott, hogy mennyire progresszív, előremutató az önök anyaga. Készül majd egy post-Stockholm dokumentum. A véleményünkben oda kell figyelni arra, hogy változnak az intézményi keretek, megváltozott a parlament szerepe ebben a kontextusban, az igazságügyi politika most már a szerződésben gyökerezett szokványos politikává vált, tehát nincs már elkülönített szerepe, mint régen a harmadik pillérben, úgyhogy ezekkel a részletekkel is foglalkoznunk kell. Most már előre egy öt éves programot dolgozunk ki majd a Stockholm utáni időszakra. Ennyit szerettem volna mindössze elmondani. Most nincsenek olyan kezdeményezések, amelyekről most külön szeretnék beszámolni a Stockholmi program kapcsán. Ennyi lett volna. Köszönöm. Köszönjük minden résztvevőnek a hozzászólásokat. Azt hiszem, jó volt ez a vita. A munkadokumentumnak pontosan ez a célja, hogy vita indító legyen, lehetővé tegye különböző álláspontok ismertetését. Ezeket mind jól feljegyeztük, megszívleltük, és majd a következő szakaszban a Juri és az AFKO társ előadóival is egyeztetünk, együtt megpróbáljuk megszövegezni a közös dokumentumot, amit azután majd a kellő időben ismertetünk a szakbizottságokkal. És ezzel tovább is léphetünk. A Júrival és az Akkóval kell majd egy együttes ülést tartanunk, ez július 9-én vagy 10-én lesz, ami azt jelenti, hogy először egy kicsit megvizsgáljuk azt, hogy milyen eljárásra lesz szükség párhuzamosan, a többi fontos szakbizottsággal, tehát a Jurival és az AFKO-val. Köszönöm erről ennyit. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább léphetünk, rátérhetünk a következő napirendi pontra. A titkárság ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a következő pont raportőre még nem lesz a teremben, mert az előző pont a megtárgyalásából még maradt 10 perc, ezért azt javaslom, hogy most ezt a 10 percet szünetként éljük meg, és 10 perc múlva folytatjuk. Hm?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 I'm so sorry, Elnézést kérek, kollégák. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Ugyanis csapdába kerültünk. Az Európai Parlamentnek ez a szárnya ugyanis nem olyan jó kapcsolatban van a többi részével. De minden esetre a mai nap utolsó napirendi pontjának a jelentéstevője még nem érkezett meg, de már jön. Valami más szakbizottságban, a Juriban, ha jól tudom, volt neki feladata, és onnan jön. Tehát most jön a 13. napi rendi pont, a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett, és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Talán Mulder úr hozzá akar szólni, aztán a bizottság is, és aztán Cecilia Wilkström is kiegészíti ezt az egész témát. Mulder úr. Köszönöm, elnök úr. Cecilia Wikström nekem ideadta a feljegyzéseit és amikor azt írja, hogy az a véleményem, akkor az nem az én véleményem, hanem az övé. Nos, csak azért, hogy ez világos legyen. Nagyon örülök annak, hogy ennek a témának a jelentésteve vagyok, ugyanis nagyon sokat kell tenni a munkavállalók migrációját illetően, épp ezért ez egy jelentős feladat számunkra. Remélem, hogy nem sokára tud, tudjuk az irányelvvel kapcsolatban a kompromisszumot megtalálni, miután az idény munkások és más témákban már több év óta foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Remélem, hogy kevésbé bonyolult lesz ez a kérdés, és sikerül előre lépnünk, és talán a mandátumunk vége előtt is befejezhetjük. Ölvözöm, e, üdvözlöm a bizottságnak ezt a javaslatát, ezt az eredeti munkaprogramban nem vettük bele, de később elfogadtuk, és nagyon jó, mert nagyon sok fiatalt érint. A legfontosabb célkitűzés az IRA nyelvvel kapcsolatban az, hogy javítsunk a körülményeken, amikor az Európai Unión belül mozognak az emberek, a munkavállalók, és megőrizzük a kulturális jogaikat is. Nagyon fontos egy kérdés az, hogy a diákok és a kutatók az Európai Unióban maradhatnak, és munkahelyekért is folyamodhassanak. Hogyha az embereket megengedjük, hogy itt tanuljanak nájunk, akkor nyilvánvalóan mindent meg kell tenni, hogy hozzájáruljanak társadalmunk életéhez is. Az Európai Unióról kívül jövő embereknek biztosítani kell, hogyha már ideérkeztek, akkor szabadon mozoghassanak az Európai Unióban. Más kategóriákkal is foglalkozik ez a jelentés, és a javadalmazás ellenében és javadalmazás nélküli munkavállalók, a az önkéntes szolgálat, valamint az oper munkavégzés céljában történő beutazások, beutazák, tehát különböző kategóriákkal kell foglalkozni, és ezeknek a jogaikkal, és világosan kell látni, hogy a szakképzett munkavállalókban hiány van, és demográfiai kihívásokkal kell szembenéznünk, és magas a munkanélküliség száma. Tehát ez az egyenlet bonyolultabb, és mint láttuk, és szükség van munkaerőre az Európai Unión kívül, hogyha a globális, a világpiacon versenyképesek akarunk maradni. Jövő héten lesz az első találkozó az árnyékjelentéstevők között, és várom a kollégáknak a megjegyzéseit, és a szakbizottságban lefolytatott vitát is és az ír soros elnökséggel is várom az együttműködést, és remélem, hogy mindkét intézmény erőfeszítést tesz, hogy pragmatikusan közelítse meg ezt a témát. Ezen kívül szeretném ezt az alkalmat felhasználni arra, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy az ALDE egy szemináriumot tart a jövő héten, június 5-én 12.30-tól 14.30-ig a PHS 5B1-es terembe a munkavállalók migráciáról, és mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm. Most akkor a bizottságot hallgassuk meg. Smith asszony a bizottság részéről parancsolja. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni, hogy bemutathatom ma itt ezt a javaslatot. Az általános hátteret illetően nagyon sok fiatal van, akik felhasználják azt az alkalmat, hogy Európában a a kutatás, vagy oper munka, vagy önkéntes munka céljából mozogjanak az Európai Unióban. És gyakran nehézségekkel találkoznak Tudják, hogy az EU-n kívüli bevándorlás is egy forrása az olcsó munkaerőnek, munkaerőnek és vannak olyan embercsoportok, például a kutatók, akiket nagyon is keresik. A globális világban nem csak mi vagyunk az egyetlenek, akik a világ más részéről megpróbáljuk a tehetségeket ide vonzani, és a diákok és a kutatók befogadásának a szabályain épp ezért változtatni kell. A javaslatunk nem igazából új dolog, mert hiszen már van két irányelv, az egyik a kotatókkal kapcsolatban, a másik pedig a diákokkal, önkéntesekkel kapcsolatban, és más ö, ö, csoportokat is szeretnénk belevenni, de tehát nem nulláról indulunk. Most azért kezdtünk hozzá, mert ugyan nem volt benne a törvényes migrációs cselekvési tervben, de 2011-ben láttuk, hogy nagyon nagy problémák vannak az emberek ezen kategóriájának a beengedésével kapcsolatban. És a körülmények most egészen mások, és elsősorban az arab tavasz után láthatjuk, hogy a fiatalok közötti csere is nagyon fontos, és a szomszédos országokkal való csere is. Ezen kívül nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a, a tehetséges embereknek a e, mozgása az nagyon fontos, épp ezért mutattuk be ezt az új javaslatot, amelyben fiatalokkal foglalkoztunk, akiknek hatalmas, hasonló szabályokkal kell, szabályoknak kell megfelelni, és hasonló, mert hasonló problémákkal néznek szembe. A javaslatokban elsősorban a három hónapnál tovább itt maradó csoportokról van szó. Ezen kívül foglalkozik az operrel, vagy a javadalmazás ellenében gyakorlatot folytató emberekkel. És elsősorban az opereknek szüksége van védelemre, mert gyakran kiszolgáltatos kiszolgáltatott helyzetben vannak, kizsákmányolják őket. E, kicsit hasonlít az ő helyzetük az idénymunkások e, kérdésehez. Nem szeretnénk e, se egyik csoportnak a kizsákmányolását sem látni. Tehát az, az idénymunkások és az operek helyzete gyakran ugyanaz a kizsákmányolás szempontjából. A másik változtatás a diákok és a kötelező gyakorlatot végzőkkel kapcsolatban is kell hozni rendelkezéseket, mert attól függ, hogy melyik tagállamból jönnek, néha nehézségekkel kell szembenézniük. Végül pedig a befogadási szempontoknak tisztásabbnak, tiszt, világosabbnak kell lenni, átlátható szabályokat kell alkalmazni, például a vízumok és a tartózkodási engedélyek megadásának szempontjából, mert vannak olyanok például, akik beutazási engedélyt kapnak, de ugyanakkor vízumot nem kapnak. Aztán eljárási garanciák és biztosítékok is világosabbak lesznek, például, hogy a kérelemről mennyi időn belül kell dönteni. Az uniós mobilitási programra, programot kérelmezők például 30, esetében 30 napon belül kell dönteni. Aztán rugalmas szabályokat akarunk biztosítani a diákoknak, a kutatóknak és az családtagjaiknak és a javadalmazás ellenében gyakorlatot végzők számára. Az Erasmus Mundus és a Marie Curie programokban résztvevők számára is világosabb szabályokat akarunk megszabni és hogyha a tagállamokat már ismerjük, akkor ott ezeket a szabályokat kell megvalósítani. Aztán a tanulmányokat végző diákok, azok jelenleg 10 órát, 10 óra munkát végezhetnek, ezt most 20 órára szeretnénk emelni, hogy gazdaságilag is hozzájárulhassanak az EU-hoz végül pedig a kutatókat és a diákokat 12 hónapos időtartamra, tehát hogy tartózkodásokat 12 hónapra engedélyezzük, hogyha a tanulmányaik után munkát szeretnének keresni. Ez nem nyújt automatikus hozzáférést a munkához, de legalább lehetőséget biztosít a diákoknak és a kutatóknak, hogy azban az országban maradjanak, és ne veszítsék el azt a tudást és az EU azt a tehetséget, amelyet képzett. Végül pedig összefoglalásként a javaslat javítani szeretne azokon a szabályokon, amelyek segítségével harmadik országoknak az állampolgárait ide vonzhatjuk, és a kutatók és a diákok számára biztosítsuk az agyaknak a mozgását, E, és örömmel nézünk a parlamenttel való együttműködés elé. Now there should be... Most lehetőséget kell adnunk az ír elnökségnek. Odvájer úr, kérem, hogyha kíván, akkor szóljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy felvázolhatom, mi a tanács álláspontja ezzel kapcsolatban, és mit tervez a tanács. Fel kell, hogy mondjam, hogy az IC ICT irányelvvel, és az idény munkával kapcsolatos irányelvvel összefüggésben is keményen dolgozunk azon, hogy megszülessen a kompromisszum a említett két irányelvvel kapcsolatban. És ezt mondhatom el az új irányelvről is, hiszen az új irányelv a másik kettőnek a több rendelkezését megismétli. Az új irányelvre rátérve, a tanács határozottan üdvözli ezt az irányelvet, ennek van hozzáadott értéke, illetve ezek a személyek hozzájárulnak majd az EU fejlődéséhez, ami nagyon fontos. Az írelnökség nagyon elkötelezett, hogy előrelépjünk ezzel az irányelvel. Négy héten belül tesszük közzé, és reméljük, hogy az irelnökség alatt sikerül az áttekintést, a megvitatást lezárni. Már volt két ülés, és tervezünk egy harmadik szakértői ülést még az irelnökség vége előtt. A kolléganőm a litván elnökséget képviseli, itt aki mellettem ül, és öt egynapos ülést tervez a litván elnökség ennek a dossziénak a megtárgyalására az kifal, magas szintű ülés lesz eh, július elején a témakörben. Ebből is látszik, hogy a tanács, eh, a jelenlegi eh, és a következő soros elnökség, az, tehát az ír és a litván elnökségek is nagyon elkötelezettek a e dosszié tekintetében. A tanács figyelemmel követi a parlamentben zajló vitákat is, és maximálisan megpróbáljuk majd figyelembe venni, amit a parlament mond a saját eszmecserénk során is. Az EP majd módosító indítványokat nyújt be és fogad el, és ez jó alapja lesz majd annak, hogy már a litván elnökség alatt elkezdődjenek a tárgyalások, az egyeztetések, az esetleges a kompromisszumról, amíg el, ameddig el kell jutnunk. Hozzátenném azt, hogy bár elismeréssel adunk az irányelvnek, üdvözöljük azt, hogy ezek az emberek jöhessenek Európába élni és dolgozni, de azért a tanácsnak voltak ezekben aggájai is néhány kötelező előírással kapcsolatban és itt talán az operekre, az önkéntesekre kell hivatkozni, a diákokra és a javadalmazás nélkül dolgozó gyakornokokra. Lehet, hogy néhány kötelező előírást egy kicsit majd fel kell higítani, e, puhítani, erről még lesznek viták az is nyilvánvaló, hogy minden kötelező előírásra igaz az akár a kutatókra, vagy az operekre, vagy a diákokra is vonatkozóan. A tanács garanciákat akar, hogy megakadályozzuk a rendelkezésekkel való visszaélést. A parlament, amit láttunk az eh, idény munkással, illetve váltam belüli áthelyezésekkel kapcsolatban, eh, szintén ezt eh, azt akarja, hogy ne nyissunk kaput a visszaélések előtt az EU-ban, ne tegyünk lehetővé az illegális vagy migrációt. A tanács megítélése szerint fontos, hogy a társ jogalkotónkkal együtt előrelépjünk ezzel a dosszéval, a rapportőrrel Wikström asszonyal már kétszer tárgyaltunk, ő is nagyon szeretné felgyorsítani az előrelépést, és tudom, hogy a litván elnökségbeli kollégák is tov, szeretnék minél gyorsabban továbbvinni ezt a dossziét. Köszönöm, meghallgattuk a bizottságot, a tanács képviselőjét, és hogyha miután még Wikström asszony nem érkezett ide, azért nyissuk meg a vitát. Itt van előttem a lista, hogy kik szeretnének hozzászólni. jó úr először. Köszönöm, elnök úr. Mulder úr, hasonlóan én is megkaptam Koredza Bilt asszony feljegyzéseit, ő lesz az EPP nevében az árnyék előadó, és arra kért, hogy mondjam el önöknek a következőt. Hát a néppárt eh, álnyék előadója, én, azaz eh, Maria Koradza eh, Bilt, Anna Maria Koradza Bilt, üdvözlöm a bizottság javaslatát harmadik országok beli állampolgárok EU-ba történő befogadása, mm, kapcsolatában kutatás, tanulmányok, stb. A diákok eh, ezzel a tudásokat eh, hozzák az Európai Unióba, növelik a kompetenciát, a eh, kompetenciájukat, a tudásukat, és nekünk na, is nagyon hasznunkra válik ez a megnövekedett ismeret, javítja az EU versenyképességét. Fontos, hogy legyen ilyen típusú migráció, és ebből profitáljunk, de ugyanakkor szükség van garanciákra is, eh, arra, hogy megvédjük ezeket a harmadik országbeli állampolgárokat, akik ideiglenesen Európában élnek és laknak. Karadza asszony örömmel dolgozik majd együtt a rapportőre és a többi árnyék előadóval ezen a dosszién, annak biztosítása érdekében, hogy ezzel az eszközzel a lehető legjobb feltételeket teremtsük meg azok számára, akik tanulni, kutatni jönnek ide, és ezt úgy tegyük meg, hogy jogbiztonságot garantáljunk, amely összhangban van a e, nemzeti munkaügyi jogszabályokkal is. Flotre asszony mondja az elnök. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a javaslatot én is úgy látom, hogy szerencsés, hogy az Európai Bizottság előállt ezzel a javaslattal, hiszen ez pozitív jelzés a fiatalok és a kevésbé fiatalok mobilitása szempontjából, hiszen a személyek szabad mozgásához kapcsolódó érdekeket előterbe helyezi nem csak az emberek, hanem a tudás mozgását is. Mindez nagyon dicsérendő tehát hogy az alkalmazási területet kiterjesztik, hiszen eddig rengeteg akadályba ütköztek a vízum, a, a lakhatás mindenféle területen, tehát a munkaerő piacon mindenféle nehézséggel találkoztak. A kérdés fel merül, hogy eléggé vonzó-e ez az ez a rendszer a, a kutatók, a diákok, az óperek, a gyakorlatot végzők számára e, valóban azt eredményezi majd, hogy a tudás, az ismeretek, azok gazdagisság az Európai Uniót. A javaslat több kérdésre választad. ezek fontos kérdések. Talán a vízum e, perspektíván lehetne javas, javítani. Hiszen ha egy valaki, aki egy intézménynél van, vagy egy kutató, aki kutatást végez, azokat nem lehet megakadályozni abban, hogy ne utazhasson el erre a területre, tehát a vízum az nem lehet akadály. Tehát ezt világosabban meg kellene fogalmazni. A kérdés felmerül, hogy a tagállamoknak kellene-e a az munkaerőpiac igényeinek megfelelően korlátozni a beutazó diákoknak a számát. Hiszen a tanulmányok finanszírozása szempontjából eh, fontos lenne, hogy a diákok eh, bizonyos munkát elvégezhessenek. Pontosítani kell -e a vízumok esetében, hogy garantálni kellene bizonyos típusú vízumokat, vagy a vízumot bizonyos kategóriák számára, aztán a munkaerőpiachoz való hozzáférés, ugye itt 12 hónapot állapítottunk meg, ezt a lehetőséget felhasználhatják a tagállamok. Nem tudom, hogy nem túl szűke az az időkeret. Nem tudom, hogy itt lehetne 6-9 hónapról beszélni, vagy ennyivel kiterjeszteni Figyelembe kell venni a munkaerőpiacot és az Európai Unió lehetőségeit. Aztán a az egyelő bánásmóddal kapcsolatban világosak a, az eljárások, és azt láttam, hogy az első legvonzóbb ország a diákok számára az első ország, a Franciaország az ötödik, Ausztrália a harmadik. Tehát nyilvánvalóan fontos, hogy mi meggyőző szerepet játszunk, a diákok, a kutatók és a többi kategória számára. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és Mulder úrnak, hogy e, ezt a munkát elvégezték. Lambert kolléganő az Ample bizottságban foglalkozik ezekkel a kérdéssel, de mondja, hogy a szociális jogokkal kapcsolatban vannak még problémák. Tehát ezeket közelebbről meg kell vizsgálni. Oké. Okay. Merci, Madame Mathieu. Köszönöm szépen, Mathieu asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedvezően tekintjük ezt a javaslatot nagyon aktuális ugyanis a téma. Az Európai Unió számára e, itt az alkalom, hogy a fiatalokat és az új tehetségeket vonza azzal, hogy talán itt szeretnének maradni és középtávon, mivel tudjuk, hogy középtávon az Európai Uniónak problémái lesznek a foglalkoztatottságot e, illetően, tehát épp ezért vonzó Eh, ez a jelentés, és új jogokat is eh, bevezet a kutatók és a diákok eh, számára, hogy a tagállamokon belül bizonyos mobilitást biztosítunk nekik, hogy 12 hónapon keresztül kereshessenek munkát, és aztán a, tag, a családtagok részére is lehetőség bizony jelentkezik, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Tehát látunk bizonyos fajta előrelépést a bizottság javaslataiban, épp ezért kezdvedően fogadjuk őket. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A GUE árnyék előadójaként nagyon örülök annak, hogy itt van el előttünk az asztalon a rékászt, az átdolgozott változat. A parlamenti mediterrán térség munkacsoportjának tagjaként üdvözlöm azt, hogy partnereink és a szomszédos országok már régóta várják ezt az átdolgozást, ami megkönnyíti majd beutazásukat. Most fontos üzenetet fogalmazunk meg a számukra. Egyrészt azt mondjuk, hogy mi szorosabb kapcsolatot akarunk, jobban meg akarjuk érteni őket, de ugyanakkor azt kérjük tőlük, hogy a külső határainkon ne legyen túl nagy migrációs nyomás. A szabályos migráció kérdésköre nagyon szétaprózott. A harmadik országbeli állampolgárok, akik dolgozni vagy tanulni jönnek az Európai Unióba, és az ő számukra komplex szabályaink vannak, különböző feltételeket, eljárásokat kell alkalmazni a harmadik országbeli állampolgárokra. Hogyha ezen állampolgárok csoport csoportjainak a besorolását átalakítjuk, akkor ösztönözhetjük is őket, de még több időre van szükség ahhoz, hogy elemezzük a bizottság által javasolt módosításokat. Biztosítani kell, hogy tényleg megkönnyítsük, és ne, megnehezítsük ezeknek az országnak a beutazását, illetve mozgását az Európai Unióban. Szeretnék még egy előzetes megjegyzést tenni a munkánkkal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a partnereink felé jó üzenetet fogalmazzunk meg, többször elmondtam már, most is úgy gondolom, hogy a regular és irregular migration szavakat kellene használni a legal és illegal migration helyett. A szemantikának nagyon fontos szerepe van, és a migránsok emberi jogi kép ügyével foglalkozó kollégánk holnap talán megerősíti azt, hogy mennyire fontos az, hogy a migrációt pozitív színbe tüntessük fel, és semmiképpen ne egyfajta bűncselekményként. Köszönöm, Bronsz úr. Korábban beszéltünk az emberkereskedelemről, és eh, ezen belül arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a kizsákmányos céljából szállítanak el embereket egyik országból a másikra. Ilyenkor a legnagyobb vesztességet az érintett, a szállított személy szenvedi el, de az az ország is, ahova elszállítják ezeket az embereket, és mindig az emberkereskedők a nyertesek. A, az indokolás negyedik bekezdésében a következőt olvasom. Az EU-n kívüli országból történő bevándorlás forrása lehet magasan kvalifikált emberek ide érkezésének. Hát nem mondja meg a szöveg, hogy melyik országból, tehát nagyon gyakran szegény afrikai, ázsiai országokból érkeznek ezek a bevándorlók. Talán emlékeznek rá, 2010-ben Mali akkori elnöke beszédet mondott az Európai Parlamentben, és elmondta, hogy szegény ország sok erőfeszítést áldozatot hoz azért, hogy képzett eh, embereket eh, tudjanak kibocsájtani az oktatási intézmények. De hát persze nem nagy számú ilyen képzett ember van, de őket gyakran azután Európában és Észak-Amerikában csábítják, hogy ott foglalkoztatják. Miért jut hozzá Európa a megfelelő költséges képzés biztosítása nélkül olcsó munkaerőhöz, például az egészségügy területén. Hogyha itt nem emberkereskedelemről beszélünk, akkor nem tudom miről. A harmadik világ legsebezhetőbb országaiban, ahol nagyon sok a sokan halnak meg ellátás hiánya miatt. Innen szívjuk el a képzett egészségügyi dolgozókat, ezt a gazdag országok teszik. Nem Látunk el azt is, hogy az Európai kórházak felkínálhatnának táv tanulási lehetőségeket, és nagyon gazdaságos módon is önkénteseket alkalmazhatnának, anélkül, hogy a harmadik világból csábítanánk ide az ott képzett munkaerőt. Köszönöm, Bronsz úr. Akkor ismét visszaadom a szót a bizottságnak, hogy levonja a következtetéseket. Kérem, mondja el a konklúzióit. Köszönöm. Hát nagyon nehéz itt következtetéseket levonni. Inkább köszönetet szeretnék mondani valamennyiüknek. Nagyon pozitívan reagáltak a mi előadásunkra, a bevezető előadásunkra. Várjuk örömmel az együttműködést Wikström asszonynal, a jelentéstevővel, a Juri szakbizottság reakciója is elég pozitív volt. Azt hiszem, hogy nincs semmi konkrét kérdés, amit most meg kellene említenem. Az elnökség beszélt a visszaélésről. A javaslatban mi több olyan cikket is beemeltünk, amely a visszaélés kérdésével foglalkozik, de ezt majd a következőkben végzett munka során fogjuk pontosítani. Most köszönöm a pozitív reagálásokat, és tényleg nagy örömmel várjuk önökkel az együttműködést, a további egyeztetéseket, és végül majd a megállapodás. Ön említette az igénymunkára vonatkozó irányelvet és a vállalatobelüli áthelyezés irányelvet. Nagyon fontos, hogy itt sikerült megegyeznünk ezzel kapcsolatban kemény munka folyik a parlament és a tanács között, és reméljük, hogy a következő hetekben sikerül ezen két nagyon fontos javaslattal kapcsolatban eljutni a megállapodásig, és ez egy kicsit több teret ad majd, hogy azzal az új javaslattal is többet foglalkozunk, amiről ma beszéltünk itt. Elnök, köszönöm. Ezzel a vita első részét lezárhatjuk. Persze, az egyeztetések majd folytatodnak Most koordinátorok ülése lesz, tehát ez zárt ülés. Úgy tudom, hogy a legtöbb koordinátor nem tud fizikailag itt lenni. Úgy tudom, hogy több koordinátor kimentette magát. Most rögtön folytassuk tehát koordinátorok maradjanak csak, a többiek számára már a vége a munkának, és holnap reggel 9-kor folytatódik. Köszönöm. Please, all of the members who are not allowed to be part of the coordinators meeting.